Kedves kollégák, megkezdhetjük a mai ülésünket. Remélem, hogy majd megérkeznek a többi kollégák is. Most hát először is szeretném köszönteni a Global Governance című jelentés két szerzőjét. Globális kormányzás 2025 kritikus fordulópont. Matthew Barrows, aki a National Intelligence Council-ből jött, aki a hírszerzési kérdésekkel foglalkozó egyik legfontosabb kutatóintézet, és aztán Giovanni Grévi, aki pedig Párizsban az Európai Biztonsági Kérdésekkel foglalkozó tudományos intézetben dolgozott. Elemzéseket készítenek, és Eston asszony ennek a szervezetnek a tiszteletbeli elnöke. Nos, a könyv egy háttéranyaggal együtt kiosztásra került. 2009-ben fogalmazták meg, és ez azt hiszem, hogy egy kez, olyan kezdeményezés, amelyre még nem volt korábban példa. Ugyanis az Európai Unió tagállamai végre elkötelezték magukat amellett, hogy nemzetközi szakértőkkel közösen, partnereinkkel stratégiai gondolkodást folytassanak a, a globális kormányzás, tehát a jövő kérdéséről. Európában és az Egyesült Államokban is egyre inkább arról folyik a gondolkodás, hogy a nemzetközi kapcsolatok túl nagyon gyorsan fejlődnek, sokkal gyorsabban, mint a hagyományos kormányzási intézmények. Éppen ezért fontos és sürgős a jövő stratégiáiról való eszmecsere. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és más országok, például Kína, Japán, valamint az öbölállamok, India, Dél-Afrika, Brazília és Oroszországgal folytatott párbeszéd nagyon fontos, és ez talán majd ahhoz vezet, hogy jobban tudjuk közösen értékelni a jövőre vonatkozó globális kormányzási kihívásokat. Az Európai Parlamentet bevonták a kezdet kezdetétől ebbe a projektbe. James Els kollégánk képviselte a parlamentet, és ő nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy a projekt konkrét formában is megvalósuljon. Tehát köszönjük szépen neki a munkáját. Úgyhogy most először megadom a szót Matthew Barrowsnak, és aztán Giovanni Grévinek, és aztán talán Ellis kollégának is, hogyha ő is hozzá kíván szólni a témához. Aztán természetesen eszmecserére kerül sor kérdésekkel válaszok formájában. Úgyhogy kérem, öni a szó. Thank you. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Hogy eszmét cserélhessünk erről a jelentésről, amelyet a National Intelligence Council, az én szervezetem közösen végzett az, az Európai Unió tudományos, biztonsági tudományokkal foglalkozó központjával. A jelentés hátteréről szeretnék röviden szólni először, és aztán ismertetném a, a látfogó következtetéseit. És aztán kollégám néhány részletéről is szól majd ennek a jelentésnek, mielőtt megvitatjuk Háttere abban áll, hogy a National Intelligence Council, az, az amerikai szervezet, ahol én dolgozom, évek óta vizsgál globális tendenciákat, 15-20 éve publikál erről tanulmányokat. 2008-ban volt a legutóbbi ilyen tanulmányunk, akkor került publikálásra. Decemberben, januárban voltunk az Európai Parlamentben, annak a kiadása után Azért adjuk ki ezeket a jelentéseket, hogy az új amerikai kormányt tájékoztassuk 15-20 éves tendenciákra való kitekintéssel, és segítsük az amerikai kormányzat erőfeszítéseit abban, hogy stratégiákat alakítson ki. Nem csak hosszú, hanem közép és rövid távra is. Egyik következtetése ennek a jelentésnek az volt, hogy egyfajta kormányzási, kormányzati hiány vagy deficit lesz érzékelhető a következő évtizedekben. Ennek többféle oka is van, amiről most nem akarok értekezni, és az is világos, hogy több időt kell eltölteni ennek a folyamatnak a megértéséről, értelmezéséről, és, és megragad, meg kell ragadjuk azokat a lehetőségeket, ahol változtatni lehet e kormányzási deficitem. A kollégám is beszámol arról majd, hogy az Európai Uniós Központ is hasonló tanulmányt végzett el, utána hasonló következtetései adódtak. Az is nyilvánvaló, legalábbis nekem, hogy abszolút észszerű volna, hogyha az Egyesült Államok és az Európai Unió tekintettel szerepköreinkre abban, hogy mi működtetjük jó részt azokat a globális kormányzási intézeteket, amelyek eh, meghatározóak. Együtt kellene elgondolkoznunk a felől, hogy milyen változtatásokra van szükség a közeli és távol jövőben, és milyen kihatásra lehetnek ennek az általam érintett, ismertett kormányzási deficitnek. Tehát, hogyha forrásainkat, erőfeszítéseinket eh, közösen, közös alapra tennénk, akkor így a világ komolyabb hatalmi központjait közösen tudnánk megvizsgálni, azt, hogy ők hogyan látják a kormányzási kérdéseket, és ők hogyan látják ennek a tendenciáit alakulni. Ahogy a cím is jelzi, egy kritikus fordulópontnál lennénk a a globális kormányzás tekintetében. Ahogy korábbi jelentések is, ez is különféle okoknál fogva azt találta, hogy a globális és a regionális intézmények nem nőttek fel a feladathoz. Nem adnak adekvát válaszokat a kialakuló tendenciákra. Ennek két fő oka van, meglátásunk szerint. Egyrészt az előttünk levő kihívások, azok a kormányzási rendszerek, amelyek 1945 óta működnek, viszonylag sikereseknek bizonyultak, ám a jövőbeli kihívások, és ezeket külön-külön meg is vizsgáljuk a jelentésben, a forrás kérdések, víz, energia, élelmiszer, források, akkor a konfliktusokhoz kapcsolódó kihívások, a lemaradó országokhoz kapcsolódó kihívások, amelyek a világ többi részének növekedését nem tudnak lépést tartani. Aztán olyan problémák, amelyeket a jövő horizontján tudunk elhelyezni, de már láthatóvá váltak, növekvő aggája, figyeljük például a bevándorlás, a migráció problémakörét, aztán a biotechnológiai forradalom is egy új kihívás. Ezeket így vagy úgy igyekeznek ugyan ezekre választ adni ezek a kormányzati központok, ám ahhoz, hogy sikeres választ adjunk, mindenképpen szélesebb körű összefüggésben kell elhelyezni őket. Ezek tehát azok a kihívások, amelyek egy ideje, az itt egy ideje működő globalizáció és egyre növekvő függetlenség eredményeképpen jöttek létre, amely jelenségek jó részt ugyan pozitívnak értékelhetők, jótékony hatású eredményeket hoztak mindenki számára, ahogy látható a világ globális jólét növekedésben, de azért vannak ennek árnyoldala is, amelyek olyan problémákat vetnek fel, amelyeket az imént leírtam és ehhez, ezeknek a, a kezeléséhez erősebb globális erőfeszítésekre van szükség. Aztán egy másik jelenség, amely láthatóvá vált, hogy a világ egyre inkább több központúvá vált. Ezek a tendenciák pedig meglehetősen széttartóak. Ugye a, a könyv ismerteti azokat a globális központokat, kormányzati központokat, amelyeket megvizsgáltunk, lényegében ugye ezek a kormányzati rendszerek a második világháború után, 45 után jöttek létre, akkor még nem vehették figyelembe az új, új államok hatalmi központtá válását, a fogalomrendszerük még az új, a világrend új szerkezetét sem vehette figyelembe. Az ENSZ az egyetlen legitim volt az egyetlen globális legitim szervezet, amelyet ez a rendszer figyelembe vehetett, és innen meríti, ebből a, a fogalomrendszerből meríti legitimitását a jelenleg működő kormányzati rendszerek többsége ezek pedig leginkább a nyugati modellt, a nyugati gondolkodásmódot követik, ahol a legitimitáson volt a hangsúly. Nagyon sok nyugati ország ugyanakkor a hatékonyság és eredményesség kritériumát helyezi tehát ez a nyugati és a nyugat, a nyugaton a legitimitás talán még fontosabb volt a hagyományos kormányzati gondolkodásban, mint a hatékonyság és eredményesség. Kína, mint a második legnagyobb gazdasági hatalom világban, hatalmas hatá nagyon nagy hatással van ezekre a kérdésekre. Ugyanakkor bár gyorsan növekszik a kínai gazdaság, a lakosság túlnyomó többsége rettenetes szegénységben él ez egy, egy befelé tekintő társadalom, még ma is, és a globális intézményi változások vizsgálatának mikéntjében, ahogy a jelentés is szól erről, ugye a kezdeményező szerep továbbra is nyugaton marad jelenleg. Kína sajátságos volt amiatt, és ez lehetőséget is teremt számunkra, hogy elgondolkozzunk a felelő, hogyan változtassunk a globális kormányzás módszertanán. Tehát az egész nemzetközi rendszer egészében kell gondolkodnunk. Négy forgatókönyvet vázoltunk fel. Az első, ami szerintem a, a jelenlegi tendencia, hogy úgy különösebb stratégia nélkül csak úgy, úgy végig botladozunk a, a, a kihívásokon, anélkül, hogy egy, egy átfogó terv működne. A második forgatókönyv, amely szintén elképzelhető, egy negatív forgatókönyv, a fragmentáció címet viselheti. A pénzügyi válság után érzékelhető vált a globalizáció folyamatának lelassulása, a növekedés lassulása, a regionalitás előtérbe kerülése, ami nem feltétlenül jó jel hosszú távon gondolkozva, hiszen ez aláshatja a globális rendszerek működését. A harmadik forgatókönyv egy pozitív szenárió a globális kormányzás jövője szempontjából. Ez nem tűnt túl valószínűleg, ha csak egy nagy, óriási nagy válság rákényszeríti a feleket, hogy, hogy eh, globális rendszert, koronási rendszert hozzanak létre. Az utolsó szenárió pedig a konfliktus forgatókönyve. Nem nagyon valószínű jelen pillanatban, hogy egy ilyen eh, globális konfliktus kialakul, azonban ha végig gondolok a történelem más globalizációs időszakain, azok is sokszor kudarcba fordultak, éppen ilyen konfliktusok miatt, úgyhogy nem teljesen zárható ki a konfliktus szenárió az emberi történelem e nagyon sok tekintetben pozitív korszakának lezárásaként. Magam részéről itt ö, hagynám abba, és a tanulmány részleteiről való beszámolót átengedem kollégámnak. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Most néhány tudományos kutatásra hívnám fel a figyelmet, amely a jelentésben szerepel. Vissza szeretnék lépni egy kicsit az időben, és nézzük meg a dokumentumot, amely korábban létezett már a mostani globális kormányzás 2025 dokumentum előtt. A 2006-os változat még mindig online megtalálható, és szerintem nagyon sok értelemben főként a fő végkövetkeztetések tekintetében ez még mindig érvényes. Ugyanis rámutat arra, hogy milyen új történelmi tendenciák alakítják az európai, illetve a világ globális kormányzását. Az Európai Unió sokkal nagyobb hatással lesz az Európai Unió, valamint az egész globális régió stabilitása szempontjából. Ezt mondtuk négy évvel ezelőtt, de a nemzetközi rendszer újraalakításával kapcsolatban az Európai Unió igazából válaszút előtt volt, hogy megváltozzon, vagy pedig ő maga alakítsa a változásokat. Tehát akkor ezt mondtuk 2006-ban, és azt hiszem, hogy az elmúlt néhány év során megerősítést kaptak a gondolataink ugyanis meg kell nézni, hogy hol vannak az érdekeink, mik a céljaink a globális új helyzetben. És az egyik legfontosabb célja az Európai Uniónak az az, hogy egy multilaterális rendszert alakítson ki hatékony módon, amely képes az egymástól való függést nemzetközi szinten kezelni. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetes választási lehetőség volt részünkről és európai partnereink, illetve az Egyesült Államok beli partnereink részéről a globális kormányzásra való fókuszálás 2025 tükrében. Tehát ez egy közép, vagy rövid és középtávú stratégia, és megpróbáltuk partnereinkkel világszerte megvitatni azt, hogy hogyan is képzeljük el, hogy néhány éven belül hogyan fognak alakulni a legnagyobb kihívások, mik az új kihívások, az új feltörekvő hatalmak, nagyhatalmak tekintetében. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti pont ahhoz, hogy átalakítsuk a globális kormányzási rendszert, még nem indult el. Ugyanakkor nagyon nagyok a kihívások, itt van a klímaváltozás, és még nagyon sok más nagy kihívás, de hát óriási prioritásokat is megállapítottunk, és különböző koncepciókat állítottunk fel az intézmények legitimitása tekintetében. Tehát talán a politikai térség még nem alakult ki ahhoz, hogy valóban a formális multilaterális struktúrákat megváltoztassuk, de mégiscsak eszmecserében rámutathatunk arra, hogy a jövőben milyen fejlődési lehetőségeket látunk a globális kormányzás szempontjából. És itt három fontos gondolatra hívnám fel a figyelmet. Az első az az, hogy az informális klubok jelentőségének növekedése a nemzetközi kapcsolatok alakításában. Itt például a G20-akra vagy a G különböző formációira gondolok, de nem csak erről van szó, vannak olyan országok, amelyek különböző szempontból, különböző témakörök mentén összeállnak. Ott van például a klímaváltozás kérdéskörében, ott van a BRICS országok köre, amely inkább a gazdasági kérdésekben való együttműködésben emelkedik ki. Aztán ott van az IPSA, amely amelyen Dél-Afrika és Brazília is részt vesznek, és így tovább. Tehát több ilyen csoportosulást láthatunk. A nemzetközi együttműködésbe való belépés ugye sokszor a szuverenitás részbeli feladását is jelenti, ez sokaknak nem tetszik, és éppen ezért ezek az informális csoportosulások elég erősen jelentkeznek például bizonyos témakörökkel kapcsolatban, mint amilyen a gazdasági válság is volt. És ezzel egyben nemzeti mozgástérnek is teret hagynak. Tehát ugyanakkor ez az egész rendszer elég szépen illeszkedik be a meglévő kormányzati rendszerekbe és nemzetközi intézmények rendszerébe. De azért vannak ambivalens, vagy ambivalenciák is partnereink részéről, például azzal kapcsolatban, hogy bizonyos formációk, mint a G20 mennyire fel, fenntartható. Ugyanis a G20-ak évvel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerült már, hogy mennyire képes a globális válságok gyors tűzoltásán kívüli kérdésekre is kiterjeszteni hatáskörét. Aztán ott van a legitimitás kérdése ugye maga a tagság kérdése is eléggé labilis lábakon áll, és a jövő fontos kérdései is különbözőképpen jelennek meg. Ugye volt egy nagy különbség, vagy egy nagy vita azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági válságot globálisnak értelmezzük-e, avagy észak-amerikai kiindulású pontunak, és fontos lenne az, hogy ezekkel a javaslatokkal a közös problémákra megoldást találjunk. Aztán a másik fontos, vagy második fontos gondolat, amely számunkra érdekesnek tűnt, egy szélesebb körű regionális együttműködésre vonatkozik, milyen, gondolokra, milyen területekre gondolok, például Dél-Ázsiára, de Dél-Amerikára vagy Afrikára is gondolhatunk ebből a szempontból. Nos, ebben az esetben világos az, hogy itt nem látunk magunk előtt egy tiszta, világosan kijelölt utat, itt nem egy formális regionális integrációról van szó a következő évek során, valószínűleg nagyon nehéz és ellentmondásos folyamatra kell számítanunk. De azért mégis vannak olyan tényezők, amelyek azt mutatják, hogy a regionális párbeszéd erősödni fog, vagy legalábbis a koordináció regionális szinten. A gazdaság és pénzügyi válság partnereink szerint az egymás, a, a mm, saját magunkra utaltság kérdését erősítette legalábbis regionális szinten. Nem tudjuk megakadályozni, éppen ezért valahogy jobban fel kell vértezzük magunkat a nemzetközi pénzügyi válságok ellen, mint a múltban. És a regionális piacokra is jobban kell támaszkodni. Ez például Dél-Amerikában és Ázsiában látszott nagyon érdekesen. És aztán azt is láthatjuk, hogy regionális szinten is, például Orsz, Or, Brazília vagy Kína esetében, ezek a regionális hatalmak megmutatják, hogy milyen irányba kell fejlődjön a regionális párbeszéd, és itt megint csak nagyon komplex, részben ellentmondásos képet látunk, de azért ezek a platformok, ezek a regionális párbeszédi platformjai a konfrontáció helyett inkább a párbeszédre és a, mm, az egymásra odafigyelésre építenek. Nagyobb regionális koordinációra van szükség. Japán egy nagyon jó példa erre. Japán is megpróbál ugye befektetni az ázsiai kontinensen, és ilyen értelemben együttműködik az ázsiai országokkal. Kevés az időnk, Úgyhogy nem is beszélek erről a második kérdésről részletesebben. Nézzük most a harmadik kérdéskört. Hol van még innováció? Az úgynevezett non-state actors kérdésében mondanám ezt. Ilyenek például a civil szervezetek, vagy akár a gazdasági társaságok, vagy a tudományos élet képviselői. Azt éreztük, hogy ezek az úgynevezett non-state, tehát nem állami szereplők egyre fontosabbá válnak a közös kihívások kezelésében, a múlthoz képest, és nagyon sok tekintetben segítenek a napi rendet kialakítani, és segítenek abban is, hogy a megoldásokat megvalósítsuk. Gondoljunk például a kérdés arra, hogy milyen sok tudásra, milyen sok tudományos háttértudásra van szükség, például a globális egészségügy, vagy a biotechnológia, vagy a klímaváltozás területén. Tehát ezek mind-mind új határokat nyitnak meg, technológiai értelemben egyaránt, és kormányzati kérdéseket is felvetnek. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk, akkor a gazdasági élet szereplői, illetve a tudományos élet szereplőinek valamiféle etikai kódexet kellene kidolgozni arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne ö, részt venni ebben a munkában. Itt ugye egy puha jogra van szükség, hogyan lehetne tudást, háttértudást biztosítani, illetve bizonyos értelemben felülvizsgálni vagy ellenőrizni a nemzeti szintet. abban az esetben, amennyiben az úgynevezett kemény jog, tehát a meglévő nemzetközi intézmények nem tudnak bizonyos kérdéseket önmagukban megoldani. Nos, hát ez az a három terület, ahol előrelépést tapasztalhatunk. Ezek szerintem eléggé ígéretesek is, legalábbis saját magunk és partnereink szerint mi úgy értékeltük, hogy nagyon érdekes az előrelépés ezen a területen, de ugyanakkor ez nem fogja helyettesíteni egy globális kormányzás multilaterális szintű reformjának igényét, kezdve az ENSZ-től, hiszen egy bizonyos pontig lehet modellezni ezeket a változásokat, de ugye a gazdasági válság is megmutatta, hogy elmentünk egészen a szikla széléig. Biztos, hogy lesznek még válságok, például a klímaváltozás következtében is, úgyhogy ebben az esetben sokkal erősebb intézményekre lesz szükségünk, legitim intézményekre, olyanokra, amelyek képviseleti alapon valósulnak meg, és képviselik a feltörekvő partnereinket is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Grazie a voi per eh, gli interessanti interventi e a questo punto chiedo a chi vuole intervenire. Akkor most nem tudom, hogy esetleg James Ellis következik. Uh, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid megjegyzést szeretnék tenni. Azért is, mert eh, először is eh, hálámnak szeretnék kifejezést adni. A szerzőknek köszönettel tartozom a remek munkájukért, hiszen olvashatóan fogalmazták meg az előttünk álló kihívásokat. És közös következtetéseket is levontak, amelyek általában nem jellemzik az EU-amerikai kapcsolatokat. Tehát nagyon, nagyon kiváló módon sikerült leszűrni az elemzés lényegét. Ez az első alkalom, amikor a Nemzeti Hírszerzési Tanács egy dokumentumot hozott létre, nem amerikai testület számára, tehát ilyen szempontból történelmi jelentőségű anyagról van szó. Másodszor, másodszorban én is ellátogattam ezekre a küldetésekre, ezekre az utat, utakra. Kínában, Japánban és más területeken senki nem tette föl a kérdést, hogy mit tesz ez a két ország, illetve az Európai Unió és az Egyesült Államok közösen milyen projektjeik vannak. És végül még egy megjegyzést tennék. Nem igazából a jövő előre meglátásáról van szó, hanem a hosszú távú tendenciák körvonalazásáról, tehát a lehetséges kifutási területek elemzése áll előttünk. Hogy milyen hosszú távú következtetéseket lehet levonni, mire számíthatunk. És amikor megnézzük a kihívások közös voltát, megnézzük az összefüggéseket, megnézzük azt, hogy az együttműködés iránti igény hogyan ütközik a nemzeti hatóságok ezirányú vonakodásával, a külügyi, illetve a belügyi kihívások hogyan találkoznak. Egyre multipolárisabb világ felé haladunk, és azt szeretnénk, hogyha nem állami szereplők nagyobb részt vállalnának a globális politikából. Ennek kapcsán, ahogyan a külügyi szolgálat fölállt, azt hiszem, hogy az Európai Unióban szükség volt valamire, illetve szükség van egy olyan testületre, mint a Nemzeti Hírszerzési Tanács. Itt Európában is szükség van egy ilyen testületre, amely elemezné politikánkat, hosszú távú döntéseket segítene meghozni, és nem mindig tűzoltással foglalkoznánk. Ugyanez vonatkozik a források létrehozására. Másodszorban azt hiszem, hogy ez igazi figyelmeztetés arra, hogy a transatlanti partnerségi kapcsolatot újra kell éleszteni. Más kontextusban beszéltünk már az EU-amerikai csúcs találkozóról, illetve a jövő havi NATO csúcs találkozóról. Itt egy stratégiai koncepcióról beszélünk, az Európai Unióban ott van az EU 2020-as stratégia, azonban az EU-USA kapcsolatok terén nincsen semmilyen stratégiánk, és eh, azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy eh, ezen párbeszéd kapcsán is egy megfelelő stratégiát alakítsunk ki. Különben a politikai és gazdasági eh, ágendánk egy alvó és alvó ábránd marad. Szépen lassan beszállingóznak az emberek itt ma reggel, de azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell, nagyon fontos témáról van szó, és saját kezdeményezésű jelentést is érdemes lenne készíteni ebben a témában, hiszen ez összefog különböző aspektusokat, a politika különböző területeit, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos módon hozzájárulhatna egy ilyen kezdeményezés a politikai irányvonalak körvonalazásához. Köszönöm szépen. Bene, a questo punto mm, la parola collega. Köszönöm szépen. Atkins úr a szó. Elnök úr, köszönöm. Bizonyos szempontból csalódott vagyok, hogy nincs több képviselőtársam itt, holott nagyon fontos tartalmakról esik szó. Énnek nem volt alkalom elolvasni a dokumentumot sem, de ahogy Elis képviselőtárs mondta, nagyon nagy súlyú konklúziókat tartalmaz. Az Executive summary az összefoglót azonban elolvastam, és meghallgattam a szerzőket most. Egyik ebből adódó rövid következtetésem egy egyszerű kérdésben is összefoglalható, nevezetesen. Ha elfogadjuk, pessimistaként, elfogadjuk azt az érvelhető tételt, hogy az EU nem olyan súlyú szereplő a világban, mint szeretnénk. Sem az Egyesült Államokban, sem a közel-keleten, sem a távol-keleten. Nem tekintik annak, főleg azért, mert nem tudunk megállapodni a magunk körében sem, hogy egy egységes akaratot képviseljünk-e, vagy pedig a tagállamok céljának összességét. Ha egyetértünk abban, hogy az ENSZ egy hatalom nélküli szervezet, és a, a többi világszervezet sem bír kellő súlya, miközben a vallási fundamentalizmus egyre erőteljesebben érvényesül. A többsebességű környezetvédelem és egyéb jelenségek érzékelhetők a világon, amelyekre választ nem tudunk találni, és az összefoglaló ennek a jelentésnek is nagyjából ebben foglalható össze. Most ebből adódik a nagyon egyszerű kérdésem, mit tegyünk a következőkben. Il kollega Szívjegy, prego parola. képviselőtársam kap szót. Köszönöm. Ugye sokat panaszkodunk, hogy nincs túl sok képviselő jelen. Ez mondjuk előnyre is fordítható, mert csak azok vannak, akiket tényleg érdekel ez a téma. Reméljük, hogy itt a, a, a minőség győz a számok felett, jobb kevés oroszlán, mint sok nyúl. Ugye, ha kilenckor egy könyvismertetőről esik szó a napi renden, akkor lehet számítani arra, hogy nem sokan jönnek el. Azok jönnek majd el, akik intellektuális érdeklődéssel fordulnak a e témákhoz, és nem merülnek el a napi munkájuk Kása hegyében. A, én Elnézéseket kérem, hogyha általános megjegyzésekre szorítkozom csak, in, inkább intuícióra támaszkodó, mint sem ö, komoly elemzésre támaszkodó megjegyzést lesz, hiszen nem volt alkalom végigolvasni ezt az anyagot. Mindenképpen vonzó ez a megközelítés, mert kétségeket is megfogalmaz. Nagyon sok jelentés olvasható ami leírja az általa tapasztalt helyzetet, és viszonylag bizony, bizonyos bizonsággal von le következtetéseket. Itt viszont inkább kétségek, meg nem válaszolt kétség, kérdések vetődnek fel. Szerintem ez sokkal észszerűbb munkamódszer és érvelési mód, mert jól mutatja, hogy mennyire sokrétű a világ politikai berendezkedése, és mennyire nehéz előre látni, hogy mely tényezők, a felsorolt tényezők közül melyek fogják meghatározni a közeljövő eseményeit. A nem állami szereplők súlyának növekedéséről is számot ad a jelentés. A civil társadalom, az üzleti, vállalati közösség, és új jelenségeket is meg kell próbálnunk definiálni, ám az nem jósolható meg, hogy mindezen tényezők közül melyek határozzák meg a jövő tendenciáit. Úgyhogy erre a jelentés alapozva további munkára van szükség, hiszen fontos feltenni a kérdéseket, ám ezt követően megfelelő válaszokat kellene találnunk, és ez a következő lépés amelyen dolgoznunk kell. Én három, kérd, három kérd, témára szeretnék rá kérdezni. Önök úgy gondolják, hogy a nemzetközi kormányzati rendszerek nem eléggé hatékonyak. Ha pedig így van, akkor ezt hangosan ki kell mondani. Én 20 éve foglalkozom politikával, és azt láttam, hogy egy sor kezdeményezés történt az ENSZ reformjára, és ez nem hozott semmit. Úgyhogy ez a kérdés tehető fel. Másodszorban kevés szó esett a technológiáról. A bevezetőjében említette ugyan a biotechnológia erősödését, de az internet terjedéséről nem esett szó. Önök nem gondolják úgy, hogy az internet hatalmas befolyással lehet a globális kormányzati tényezőkre. Aztán végül nagyon finoman fogalmazott, és azt mondotta, hogy a fegyveres konfliktusokra lehetőség van. Holott a katonai tényező, és általában a terrorista fenyegetettség hatalmas befolyással van az emberek viselkedésére, és általában a pszichológiai hozzáállásukra. Kérdésem tehát, hogy az, hogyha egy katonai konfliktust elképzelhetőnek tartanak, akkor pontosan milyen konfliktusra gondolnak ebben a szenárióban? Talán itt most alá kellene húznunk azt, hogy a mai ülésünk, amelyet kilenckor kezdtünk, azzal kapcsolatban került megszervezésre, hogy Baróz úr délben el kell menjen az Egyesült Államokba. Tehát ezért ilyen korán kezdtük a munkát. Nagyon jó minőségű felszólalásokat hallhattunk, úgyhogy folytassuk is ezt. Uh, um, Severin úr, hát sajnálom, hogy egy picikét későn érkeztem, úgyhogy olyan, azzal az alázattal beszélek, hogy nem hallottam a bevezetőt. De az biztos, hogy azért akartam felszólalni, mert meg vagyok győződve róla, hogy ez egy rendkívül fontos kérdéskör, sőt, biztos vagyok abban is, hogy nagyon jó minőségű dokumentumot tartunk a kezünkben. Ugyanakkor jó lenne további találkozókat szervezni ebben a témában, hogy mélyében megvitassuk ezt a kérdést, és összpontosítva bizonyos alkérdéseket mélyebben meg tudjunk vitatni. A következő néhány megjegyzésem lenne. Ami a globális kormányzást illeti, mindannyian érezzük, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Honnan is indulunk ki? Hová is kívánunk eljutni? Véleményem szerint itt két kérdés merül fel. Vajon úgy tudjuk-e alakítani a világot, ahogy mi szeretnénk, vagy pedig csak az események nyomában kullogunk? Ugyanis van egyfajta valóság a világon, amelyel meg kell küzdenünk, de ugyanakkor az önök gondolatai alapján meg kellene változtatni ezt a mostani valóságot, és másként kellene szervezni a dolgokat. Tehát itt az Európai Unióról szólva, nekem az az érzésem, nem tudom, hogy erről önöknek mi a véleménye, hogy az Európai Unió, mint olyan, egy feltörekvő globális hatalomközpont azok között, amelyek a világot alakítják, és én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Uniónak hatalmas lehetőségei vannak a változásra, és az Európai Uniónak változásainak hatalmas kihatása lehet a világrend, vagy a jövő világrendjének kormányzásának kialakítására. Ugyanakkor Kína hasonló következményeket tudna mm, globális világban megvalósítani, de szerintem az Egyesült Államoknak nincs meg ez a potenciálja. Hogyha mi az Európai Unió színnéiben egységesen lépünk fel, akkor szerintem sokat változtathatunk a globális kontextuson. Ugyanúgy, úgy gondolom, hogy ma az a feladatunk, hogy hatalmi központokat állapítsunk meg, hiszen önök is egy multipoláris rendszerről beszélnek, de hol vannak a pólusok, hogyan tudjuk őket definiálni? Ezek vajon egyfajta piramis jellegű felépítés tetejét jelentik, vagy pedig különböző körök egymás, tehát ilyen koncentrikus köröket jelentenek. Nagyon fontos a szomszédságpolitika ebből a szempontból, mert amikor tudjuk, hogy mik a hatalmi központok, akkor ismernünk kell a ö, szomszédokat is, például Oroszország ilyen itt Európában, úgynevezett kelet-európai szomszéd, de mégiscsak úgy gondolom, hogy azért Afrikában Európa és Kína között állapíthatunk meg egy közös szomszédot, vagy Latin Amerika, amely az Egyesült Államok és Európa közös szomszédja. Tehát meg kellene azt is állapítanunk, hogy ezeknek az úgynevezett közös szomszédsági területeknek milyen feladata van, és hogyan tudnak majd kihatással lenni a globális kormányzásra. És végül úgy gondolom, hogy a globális kormányzásnak egy globális mechanizmust is, szubszidiaritás elvét is magába kell foglalnia. Ugyanis itt a felelősség megosztásáról beszélünk, akkor, amikor egy új világrend kialakítását célozzuk meg, nem csak ellensúlypontokat kívánunk kialakítani, amelyek gyakorlatilag automatikusan kiegyensúlyozzák egymást. Hogyan tudjuk tehát a szubszidiaritást elérni egy multipoláris világban? Hogy ne legyen túl sok aszimetria. Ezek nem feltétlenül kérdések voltak, csak szerettem volna ezt a néhány megjegyzésemet, kétségemet megosztani önökkel. Köszönöm. Kácsin képviselő következik. Grazie, Presidente. Ehm, tudi sám bi želel pochváliti. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök ennek a dokumentumnak, és azonban foglaltaknak, az előkészítő anyagnak is, meg az összefoglalónak is, amit elolvashattam. Ugyanakkor a következő dilemmákat érzékelem. Az Európai Unióban jól látjuk, hogy egymástól függünk, hogy szükség van szolidaritásra és a felelősségre egymással szemben, magunkkal szemben és a világgal szemben. Azt is érzékeljük, hogy a, úgy látjuk, hogy az Európai Unió egyfajta szerepmodell kell legyen mások számára. Nem tudom azonban, mi az amerikai értelmezése ezeknek a kihívásoknak. Más szóval az Egyesült Államok miképpen látja magát, mint a világ számára szolgáló szerepmodellt, kormányzati szerepmodellt. Szeretném felhívni a figyelmüket a jelenlegi pénzügyi válság tanulságaira. Ugye a válság ez az eddigieknél sokkal erőteljesebben pofon csapta a világot. Ma nem annyira a terrorizmustól félünk, hanem inkább a munkahelyünk elvesztésétől fél a, a világ aktív populáció lakossága míg a, a nyug, nyugdíjasok körében ugye az a félelem kapott lábra, hogy kaphatnak egy nyugdíjat a jövőben. Jelenleg is vannak tüntetések Európa szerte, ezen félelmektől hajtott emberek mentek az utcára, és hangosan kimondják ezeket a félelmeiket, hogy mindez megtörténhet itt Európában. Tekintettel tehát arra a tényre, hogy tudjuk mi ennek a válságnak az oka. Több évtizedes hatalmas hiányt átongott az Egyesült Államok államháztartásában, és ezeket, ezt a hiányt finanszírozni kellett. Jó részt ázsiai eszközökkel, pénzeszközökkel. Nos, ennek kapcsán merül az a, fel, az a kérdés. Hogyan lehet az Egyesült Államok szerepmodell Európában? Mit tanulhatunk mi Amerikától, és milyen közös válaszokat tudunk találni. Nekem is lenne egy kérdésem. A globális kormányzás nagyon fontos kérdés nemzetközi szinten, úgyhogy különböző szereplők bevonását is igényli komplex problémák kezelése, mint a víz, az energia, migráció, konfliktusok. Másrésztről pedig fel kell ismernünk azt is, hogy nemzeti stratégiai érdekek is léteznek, főként nagy országok esetében, mint Kína, amely most az egész világon, de főként Afrikában igencsak aktív annak érdekében, hogy természeti erőforrásokat, ásványkincseket tudjon megszerezni, megkaparintani magának, amelyek fejlődéséhez elengedhetetlenül fontosak. Nos, amikor egy globális kormányzási igény és a nemzeti stratégiák, nemzeti stratégiai érdekek összehangolása, mint az energia vagy más fontos területeken felmerülnek, akkor ez hogyan valósítható meg ez az összeegyeztetés? a szegény országok fejlődési modelljeivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy megállapították-e azt, hogy mennyire nehéz helyi szintű kormányzást megvalósítani, amely hatékony közbelépést szolgálja. Ugyanis sokszor azt látjuk, hogy az együttműködési projektek egyszerűen nem hasznosak a helyi szinten, mert az infrastruktúrák hiánya miatt lehetetlenné válik ennek a, programnak a hatékony végrehajtása. Köszönöm szépen! Oh, thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket, melyeket a képviselők tettek fel. Sok ezek közül ugyanazon kérdéseket jártak körül, amelyekkel mi birkóztunk a jelentés megírása során. Egy kulcsfontosságú elemet hangsúlyoznék, azt, hogy ez a jelentés, csak úgy, mint más a globális trendekkel foglalkozó anyagunk, arra törekedett, hogy beindítson egy folyamatot, és sokkal inkább egy dinamikus gondolkozás, mint sem, mint sem lezáró válaszok megadása. Úgyhogy nem adott annyi választ, amennyit szerettek volna, hiszen a jövő bizony, minden bizonyja bizonytalan. Ezt újra és újra el kell mondanunk. Azonban azt reméljük, hogy a jelentés annyiban sikere járt, hogy ezeket megfelelően diskutálja, ezeket a lehetőségeket. Egyik fő célja pedig az lehet ennek a felkészítő anyagnak, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közösen végez egyrészt elemzéseket is, meg együtt gondolkozik el a szakpolitikai lépéseken. Reméljük, hogy ez az anyag olyan kérdéseket vet föl, és olyan kihívásokat mutat rá, és olyan betekintést nyújt a jövőbeli kihívásokra, amely elindítja a gondolkozást mind a két fél oldaláról beint egy folyamatot az amerikai meg az EU oldalon is, hogy közösen foglalkozunk a világ a globális kormányzás érzékelhető problémáival. Szeretnék a technológiáról alkotott gondolatainkról is szólni. Egyik képviselő erre kérdezett rá. Helyesen mutatott rá, hogy ugyan szóltunk a biotechnológiáról, de az internetet is figyelembe kell venni. Ugye a jövő, a nemzetközi rendszerek működésének jövőbeli mikéntjét vizsgálva az internet rendkívül nagy súlyú, különösen a civil szerveződések, a civil társadalom önszerveződése szempontjából hatalmas súlyú. Ahogy Giovanni is kifejtette, a civil társadalom világszerte érzékelhető, hogy összekapcsolódik. És ez az internet nélkül nem működne. Egyre nagyobb számú polgár, személy kapcsolódik össze, és kapcsolódik össze civil társadalmi szám szövevényében. Ez különösen a fejlődő országokban vált láthatóvá, ez pedig a számítástechnikai forradalomnak köszönhető új jelenség. Úgyhogy a, igaza van ebben, hogy a technológia ilyen értelemben is hatalmas változást hozott. Aztán arról is szólnék, hogy hogyan látjuk a kormányzati rendszerek jövőbeli fejlődését. Az anyagban igyekszem kifejteni azt az érvet, hogy a formális intézményeket is, is meg kell reformálni, ám Giovanni által említett a civil társadalom, regionális intézmények, az informális intézmények, tehát ezek az új nem formális intézmények egyre nagyobb szerepet játszanak majd a jövőben. Szerintem tekintetbe véve a rendszer bonyolultságát, ezen informális struktúrák mindenképpen több figyelmet érdemelnek. Ez egyik nagy kihívás. A BRICS országok, tehát India, Brazília, Oroszország felemelkedő aztán ott van Mexikó, Indonézia, Nigéria, egy másik országcsoport, amely, amely a horizonton felemelkedőben van, majd láthatóvá válik. Most a globális rendszer működésében működését rendkívül bonyolultá teszi ez a sokféleség, ez a komplexitás. Ezt a ebben a multi-multipoláris világban, hogy működőképesek legyenek a kormányzati rendszerek, nagyon sok informális, kiegészítő intézményre van szükség, amelyek a legitimitással bíró formális intézményeket kiegészítik. Tehát kell az, a formális intézmények, a legitimitással bíró formális intézmények alatt egy, egy második réteg legyen, különféle csoportosulások, civil társadalom, regionális csoportosulások, amelyek révén működhet egyáltalán a rendszer. Giovanni, kiegészítenéd? Thank you very much, in fact. Köszönöm szépen. Nagyon jó kérdéseket hallhattunk. Sajnos nem lehet mindegyikre választ adni, nem tudunk olyan mélyre hatóan elemezni, mint ahogy kellene az idő hiánya miatt. De nézzük meg, hogy mit is kell tenni, mi a következő lépés. Ugye itt most a globális kormányzás értékelését végeztük el, mennyire hatékony vagy nem hatékony bizonyos eszközök alkalmazása. Ezek a mechanizmusok azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi tíz évben egy kicsikét kezdtek hanyatlani. Egész egyszerűen azért, mert új fajta kihívásokkal kell megküzdenünk, és mert ezek egymással összefüggő problémák. Tehát a kompetenciák töredezettsége a nemzetközi intézmények szintjén megnehezíti ezeknek a kezelését, és ugyanakkor a nemzetközi napirend is nagyon is változóban van, különböző perspektívák kínálkoznak a különböző nagyhatalmi központok részéről. Mondjuk azt, hogy itt most szerintem még nem érkezett el az az alkotmányozó pillanat, amikor újra kell mindent alakítani, hiszen most inkább a globális kormányzásba való befektetésekre van szükség, joint venture-ökre, közös vegyes vállalatokra, a nemzetközi együttműködés erősítésére, és ezzel az informális praktikus innovációkat lehetne előre kifejleszteni. A globális egészségügy területén jó példák mutatkoznak, például az szakértői civil szervezetek, a nagy szeretett szolgálatok közötti együttműködések erre jó példák. Aztán ott van az élelmezési, illetve vízbiztonság megteremtésére irányuló erőfeszítések, itt ugye magas politikai szinten is szó esik ezekről a kérdésekről, de mégiscsak inkább informális szinten történik valami. Tehát vannak jó lépések, próbáljuk meg a bevált gyakorlatokat, amennyire csak lehet megvalósítani, és előbb vagy utóbb a formális intézményeket is reformálni kell majd. Hogy hatékonyabbak legyenek, nagyobb legitimitásuk legyen, és az együttműködést elősegítsék. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió gyakran úgy tűnik, minthogyha egy hanyatló hatalom lenne, pedig szerintem ez pont fordítva van. Ez nem egy állandó hatalom, hanem egy emelkedő hatalom, hiszen egyfajta megoldást is kínál az Európai Unió a nemzetközi együttműködés asztalán, ugyanis hatalmas tapasztalata gyűlt össze, amely igen értékes, és ez sok partnerünk a világban ki is mondta. Ugyanakkor a belső politikai kohézió hiánya, például idén nyáron a az eurózónával kapcsolatos pénzügyi turbulenciák, mondjuk, hogy megkérdőjelezték az Európai Unió képességét arra, hogy saját modelljét mennyire képes fenntartani. Tehát ezért nagy rajtunk a felelősség, próbáljunk meg egy érdekes receptek körét kiterjeszteni kívülre is. Kopenhága egy másik olyan kérdés, amelyről lehetne ezzel, ennek kapcsán beszélni. És végül, ahogyan az elnök úr is mondta, a fejlődési modellek, fejlesztési modellek, illetve a helyi szint közötti kapcsolat kérdése valóban nagyon érdekes, ugyanis itt az Európai Unió, az európai országok, az Egyesült Államok és más partnereink is különbözőképpen állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Ezért lenne fontos közös területeket találni, és megtalálni azokat a pontokat, ahol erőfeszítéseink konvergálhatnak. Mi úgy gondoljuk itt Európában, hogy a jó politikai kormányzás elősegíti, illetve előfeltétele a gazdasági növekedésnek. De például a kínaiak ezt egyáltalán nem így gondolják, ők úgy vélik, hogy a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlődés az, amely előfeltétele a politikai fejlődésnek. A kihívás tehát az az, hogy hol tudjuk megtalálni azt a közös utat, azt az arany középutat, amely a jogbiztonság útját is garantálni tudja. Fontos az együttműködés a fejlesztési programok megvalósítása területén. Afrikai kollégánk is kimondta, hogy fontos a tudás, mert sajnos Afrikában az összes erőfeszítést aláássa a tudás, a tudomány hiánya. Itt akár a az állami, akár a nem állami szereplők hozzáállásáról van szó, ez mindkettőre igaz. Tehát technológia, tudás. És ezen kívül nagyon érdekes a nem kormányzati szereplők hozzáállása a globális kérdésekhez, és szerintem ezzel kapcsolatban felmerült az, hogy a legnagyobb nem kormányzati szervezetek, akár a civil szervezetek területéről, akár a gazdasági élet területéről nem egyenlőképpen állnak hozzá a különböző kihívásokhoz. Ugye a világ nagyon sok részén ezt várják és örülnek neki, de máshol különbségek mutatkoznak, jogi rendszerek tekintetében is. Tehát a világ más területein, főként a kevésbé fejlett területeken, a nem kormányzati szereplők közbelépése jó lenne bizonyos fejlesztési kérdésekben. Tessék! Egy rövid választ szeretnék adni Atkins kollégának arra kérdésre, hogy mi a következő lépés. Hogyha jól értem, akkor a dokumentum foglalkozott Indiával, Moszkvával és más területekkel, hosszú távú tendenciákkal foglalkozik. Washingtonban lesz egy találkozó ebben a témában. Tisztelt elnök úr, pontosan ezért vissza kell térni erre a témára, hiszen az Európai Uniónak az ilyen tárgyalásokon, eszmecseréken részt kell vennie, nem engedhetjük meg magunknak, hogy kimaradjunk ebből. Légi, grazie. Köszönöm a kollégáknak, és köszönöm felszólalóinknak, szakértőinknek, Barósz és Grévi uraknak a előadását. Ugye itt elhangzott a képviselők részéről azt, hogy egy hosszabb időintervallumban megint csak ugyanerre a kérdése vissza kellene térni szakértőinkkel. safe flight. Colleghi, il punto seguente. Következő napi rendi pontunk. Nézzük akkor azokat a módosításokat, amelyek Penyan képviselő az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek, garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia kérdésében 61 módosítás érkezett. Pejon úr témája nagyon fontos téma, amelyben a parlament együttdöntési eljárásban van. A bölcsek tanácsa az Európai Beruházási Bank külső finanszírozásával kapcsolatos dokumentumához is kapcsolódik ez a kérdés. Tehát Pejon úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is miután volt már egy első eszmecsere, szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak munkáját, módosítások beterjesztésének határidejének tiszteletben tartását, és így tovább. 60, sőt több mint 60 módosítás érkezett. Nagyon szépen köszönöm a különböző frakciók árnyékjelentéstevőinek és együtt és munkatársainak munkáját. Még tegnap este későn is sokat vitáztunk velük, úgyhogy ő nekik is szeretem megköszönni a munkáját, Zsenakó asszonynak főként, Lambsdorff úrnak és Otala asszonynak. velük sikerült a szöveget gazdagabbá tenni, de az is igaz, hogy voltak kompromisszumok. Nos, köszönöm szépen a parlament titkárságának is a munkáját. Ezek nagyon nehéz kérdések, és most sokkal nagyobb súlya esik latba a parlament, mint korábban. nagyon sok szakértelmemről tettek tanúbizonyságot a titkárság tagjai is. És most szerintem a szöveg minden bizonyal megfelel a különböző um, igényeknek. Nem kívánok most általános uh, terjesztést tartani, inkább a módosításokról beszélek. Voltak olyan módosítások, amelyeket egyáltalán nem tudtunk elfogadni, mert ezek kívül estek a mandátummal kapcsolat, a mandátumon. Ugye főként azok, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos opcionális mandátumra vonatkoztak. Aztán voltak olyan módosítások, amelyek a regionális, nehezen kialakulott egyensúlyokat megváltoztatnák, Nos, hát ezeket is el kellett utasítanunk. És végül köszönöm szépen Otala asszonynak a megértését. Volt egy olyan módosítás is, amelynek az volt a célja, hogy a beruházási bank által finanszírozott projekteket szüntessük meg. Olyan projektekről ö, volt itt szó, amelyek 2016-ig futnak ki, és amelyek ö, széndiokszid kibocsátása igen magas, de hát ez nem realisztikus, hogy ezeket most belekesszük. Koppá asszony bizottságunk és más szakbizottságok is megpróbáltuk mindig tájékoztatni a kollégákat. Koppá asszony ugye itt a regionális konfliktusokról beszélt, és már az első eszmecsere óta elköteleztük magunkat emellett a kérdés mellett, tehát a PPP konstrukciók mellett is. Aztán voltak olyan módosítások, amelyekről sokat vitáztunk, ezeket a jelenlegi formájukban nem tudtuk mindig teljes mértékben elfogadni, és lehet, hogy nehéz is ez a helyzet a holnapi szavazás tekintetében. Aztán voltak szóbeli módosítások, amelyek nem jelentettek problémát, és amelyeket be tudtunk építeni a kompromisszumokban. Most szeretnék inkább a legfontosabb tengelyekről beszélni. Az első ilyen tengely, nagyon sok olyan módosítás volt, amely az átláthatóságot, az információk közzétételét szolgálták a bizottság, illetve a beruházási bank részéről. Itt tehát számos módosítás érkezett ezzel kapcsolatban. Egy második fontos tengely, amelyet az elején még nem jól értettünk, de most már ezzel mindenki egyetért, arra vonatkozott, hogy a Beruházási Bank, illetve az Európai Befektetési Bank között közelítést érjünk el. Ez főként a déli, illetve keleti területekben lesz fontos a következő években. Azután még fontos az is, hogy az Európai Bizottság ne csak validálja ezeket a projekteket, hanem a projektek végrehajtása te, ö, alatt az Európai Bizottság közbeléphessen bizonyos fenntartások mellett. Aztán egy másik, negyedik fontos ö, tengely a beruházások banktól független ö, szakértők bevonása. És aztán van még egy kérdés, ami rendkívül nehéz. Itt nem frakciókról volt szó, hanem bizonyos képviselőkről van szó. Tudjuk, hogy ez nehézséget okoz, és meg is értem őket. De ők mégis nem igazán támogatják a az új államok kérdését. Ebből a szempontból szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy itt az Európai Unió számára egy nagy kihívásról van szó, és oda kell figyelni a népességek életkörülményeire, és arra, hogy az Európai Unió hogyan tudja ezt javítani. Egyébként nagyon is jól sikerült a beruházásokat ilyen értelemben keretek közé szorítani, És hát tudom, hogy itt nagyon sok probléma felmerül, emberi jogi problémák, stb., de mégiscsak van egy nagyon nagy ellentmondás. Az Európai Parlament szeretné, hogyha a beruházási bank mandátuma kiterjedne, de ugyanakkor ellentmondásos ez a szöveg második részével. Majd reméljük, hogy ebbe, ezt az ellentmondást fel tudjuk oldani a nap során, a viták során, és a koherencia így nem fog sérülni az anyagban. És végül még azt szeretném elmondani, hogy nekünk afetként a Költségvetési Szakbizottság és Kálfin úr javaslatai mentén kell dolgoznunk. Valóban nagyon fontos az, hogy elkötelezettek, egységesek legyünk, és a többi szakbizottsági kollégával is karöltve dolgozunk, és hát ugye a többi intézmény felé ezt kell közvetítenünk. Köszönöm szépen! Volt még hat szóbeli módosítás, ezek nem tették egyszerűvé a dolgot, de mégiscsak segítettek abban, hogy végül is közös megoldásokra jussunk, és remélem, hogy ezt az aggasztó nehézséget sikerül majd feloldani a nap során. Köszönjük szépen, gratulálunk a jelentéstevőnek, véleményelőadójának. Az árnyék előadó Lambsdorff úr kíván hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés, minden simán ment, és ahogyan el is hangzott, alapvetően egyetértettünk. Jó pár módosító javaslatot visszavontam, technikai okokból. Van azonban egy dolog, amire szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét. Örülnék annak, hogyha a jelentés tevő átgondolná a a szavazati listát, a B függelék egyes bekezdés, egyes albekezdéséről van szó. Nagyon összetettnek tűnik, de miről is van itt szó? azokról az országokról, ahol az Európai Beruházási Bank aktív szerepet vállal. Ezt akár egymaga, akár akár magunk, akár a bizottság hozzájárulásával megtehetjük, attól függetlenül, hogy a bizottság informálja-e a parlamentet, vagy sem. Azonban vannak olyan országok, amelyek kivételt képeznek az együttdöntési folyamatban, a rendes és a rendes jogalkotási eljárás mm, lép életbe ezekben, ezen országok esetében. Afganisztánról van szó, Butánról, Tajvánról. A Bután esetében nem igazán értjük az okokat, Tajván esetében természetesen tudjuk, hogy mi húzódik a háttérben. A következő javaslatom, és azt hiszem, hogy ez minden kollégát érdekel, vannak igen érzékeny, politikai szempontból igen érzékeny országok, ahol a parlamentet a rendes jogalkotási eljárás keretében bevonjuk a folyamatba. A 98, 99 és 100-as módosító javaslatom erre vonatkozik. Líbia, Fehér Oroszország, Kambodzsa és Jemen. Ezek azok az országok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. Ha valakinek ha valaki találkozott már ezekkel az országokkal, úgy értem, hogy volt már ilyen országokban projektje, akkor nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Fehér Oroszország, Líbia, ugye elég hasonló cipőben jár. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés keretében megerősíthetjük a parlament szerepét azon eszközök esetében, ahol az Európai Beruházási Bank aktív szerepet vállal. Tálán, Prégo. Köszönöm, a képviselő. Jottaja. Mindenki hallott. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen nagyon nyitott együttműködésről tett tanúbizonyságot a módosító javaslatok kapcsán, a zöldekkel együttműködött, és a javaslataim mat meg kell, megpróbáltam összegezni, hogy ne legyenek túl részletesek. Összességében azt mondhatom, hogy a jelentéstevő fölkarolta a javaslataimat, ezek főleg az átláthatóságra, illetve az elszámoltathatóságra vonatkoznak, természetesen az Európai Beruházási Bankra nézve. Átláthatóságra van szükség, az Európai Parlament ezt követeli, ez pedig a dokumentumokhoz való hozzáférésben mutatkozik meg, de ez releváns olyan intézmények esetében is, mint az Európai Beruházási Bank. Ugyanígy kell eljárnunk. A koherenciára vonatkozó javaslataimat is jól fogadták. Szeretnék meggyőződni arról, hogy az Európai Parlament a olyan intézkedéseket hoz az Európai Beruházási Bank hiteleinek fényében, amely az általános politikánknak, külpolitikai irányvonalunknak megfelel. Az emberi jogi kérdésekkel, illetve a konfliktusokkal és azok értékelésével foglalkozó módosító javaslataimat is pontosítottam. Az állampolgároknak joguk van az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos információkra, és ezek is benne vannak a módosító javaslatban. Itt ugye politikailag érzékeny országokról beszéltünk. Lehet, hogy a, az Európai Beruházási Bank is hozzájárulhatna ahhoz, hogy a fogadó országban az adminisztráció átláthatóbban történjen. A projektek eh, nyitott nyitottak kell, hogy legyenek, illetve átláthatóak a befogadó országban. Ami pedig az bővített listát illeti, nos, igazából nem is tudom, hogy mit gondoljak erről a kérdésről. Meg kell nézni, hogy a szavazás után hova jutunk. Elszámoltathatóság, koherencia, átláthatóság, ezek, ezek a legfontosabb kérdések, és ugye itt fölmerül a lista megnyitásának problémája, dilemmája. És végül a jelentéstevő utalt arra a tényre is, hogy nincs teljes körű megállapodás az éghajlat politika kapcsán. Szeretnék rámutatni arra, hogy véleményem szerint teljesen természetes lenne az, hogy a parlament azt követelje az Európai Beruházási Banktól, hogy éghajlatváltozási stratégiát kövessen, amely megfelel az Európai Unió célkitűzéseinek ebben a témában. Lehet, hogy ez az a terület, ahol szeretnék ragaszkodni a saját javaslatomhoz. Sajnos a számát nem tudom megmondani. De igen, 74-es módosítójavaslatról van szó. Arra ösztönzi ez a módosító javaslat az Európai Beruházási Bankot, hogy egy éghajlatváltozási stratégiát hozzon létre 2012-ig, amely megfelel az Európai Unió, illetve a e, nemzetközi éghajlatváltozási célkitűzésekkel. Ehhez kapcsolódó programokra van szükség, és a hármas cikk 1A bekezdésének megfelelően támogatást kell nyújtani ezen projekteknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a GUE árnyék tevének Huntis úrnak a szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίως σοβαρή δουλειά και με την επεξεργασία. Köszönöm szépen. Nos hát, köszönöm szépen, elnök úr. Módosításokat terjesztettünk be a magunk részéről. Főként azzal kapcsolatban, hogy az EBB és az Európai Unió külpolitikájának kapcsolatát erősítsük. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió külpolitikájával kapcsolatban nagyon sok gondolat nem felel meg nekünk. Szerintünk ezek nem jól megfogalmazott gondolatok, és ilyen értelemben az EBB a politikáját sem tudjuk támogatni. hatalmas aggodalmaink vannak a jövő programjaival kapcsolatban, úgyhogy ezért álltunk elő módosításokkal. Aztán vannak persze olyan területek is, amelyekkel egyetértünk, főként azzal, hogy a finanszírozási maximumokat emeljük. Itt nagyon érdekes intézkedésekről olvashatunk, amelyek révén lehetővé válik, hogy a megfelelő garanciákat ellenőrizni tudjuk, és ne az adóparadicsomok, illetve az adó elkerülés, adócsalás témáját segítsük elő. Most itt nem szeretnék részletekbe bocsátkozni minden egyes módosításunk tekintetében, de a kritériumokról most szóltam. Aztán vannak még olyan módosítások is, mint például az átláthatóság növelése az EBB tevékenységével kapcsolatban, valamint a klímaváltozással kapcsolatos programok finanszírozását szintén támogatjuk, és aztán még az emberi jogok tiszteletben tartása és a környezetvédelmi politika is ilyen területek. Bene, prima di Nagyszerű, akkor most, mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a szavazásra holnap kerül sor, tehát ö, október 28-án csütörtökön. Visszaadom a szót Pejon úrnak. Euh. Nagyon rövid konklúzió lesz. Szeretném még egyszer megköszönni a három felszólalónak a munkáját. Azt hiszem, hogy az átláthatóság, ellenőrzés, hatékonyság kérdésében sikerült előrelépnünk a közös munkának köszönhetően. Hautala asszony az EBB klímaváltozással kapcsolatos stratégiájára utalt. Ez nem tűnik problematikusnak köztünk. Inkább az aggaszt, amit Lambsdorff úr mondott el, noha részben egyetértek vele, és főként megértem az ő által elmondottakat. Tehát ezért a mai nap során valamit tennünk kell annak érdekében, hogy az az országlista, és az, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez az országokhoz, és az, hogy ezen érzékeny országokban való EBB-s tevékenységet hogyan tudjuk ellenőrizni, azért racionálisnak, realistának kell lennünk, pragmatikusnak, de ugyanakkor kemény fellépésre van szükség. Úgyhogy köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amely kettőnket elválasztaná, sőt, hasonló a hozzáállásunk. Inkább a megszövegezés lesz fontos. Az, hogy megfelelő módon tudjuk megfogalmazni ezt a problémát. Arra van ugyanis szükség, hogy az eljárási folyamatokat javítsuk. De jó irányba haladunk, és majd megpróbáljuk a mai napon ezt előre vinni, és így talán lehet, hogy egyesek szerint technikai jellegű szövegben, de igen fontos politikai konzekvenciákkal rendelkező szövegben előre tudunk majd lépni. Következő napi rendi pont – polgári katonai együttműködés és polgári katonai képességek fejlesztése. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, Ehler képviselő kezdeményezésére, szeptember 27-én. 157 módosítás érkezett, 11 kompromisszum született, ezekről már október 26-án kedden sikerült vitáznunk. Tehát a mai napon a vitát leginkább a fő tengelyekre kellene kihegyezni, és emlékeztetnék arra, hogy csütörtökön lesz a szavazás. Éler képviselő. Chairman, colleagues, um, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nos, először is Szeretnék köszönetet mondani a SZEDEL szakbizottságnak a konstruktív együttműködésért. Kiinduló pontunk a katonai, polgári katonai együttműködési eszközök voltak, amelyek rendelkezésre állnak az Európai Uniónak, és innen közösen megpróbáltunk ö, struktúrált irányvonalba elindulni, és megpróbáltuk valahogy a beszélgetést is előrevinni. Azt hiszem, hogy sikerült kompromisszumos módosító javaslatokat megfogalmazni, amelyek némileg formálják a jelentést, és jobb irányba viszik azt. Szeretnék egy rövid áttekintést adni. A második kompromisszumban egyértelműen megfogalmazódik az, hogy a, a válság esetében szükség van polgári katonai együttműködésre, és nem szabad csak polgári vagy csak katonai ö, szempontból megközelíteni a kérdéseket. A harmadik ö, kompromisszum a nem állami szereplők szerepére hívja fel a figyelmet a konfliktus megelőzés, illetve a válságkezelés területén, a negyedik kompromisszum pedig a bizottsági egységek, tehát a válságplatform és a külügyi szolgálaton belüli megfelelő egység közötti kapcsolatra mutat rá. A stabilitási eszköz, a külügyi szolgálat, illetve más bizottsági főosztályok közötti kapcsolatra mutat rá. Ez rendkívül fontos az intézményközi strukturáldási folyamatban elfogadja ez a kompromisszum a polgári védelmi erő iránti igényt, azonban nincs arra szükség, hogy egy új állandó ütőerőt, egy új állandó erőt hozzunk létre, hanem inkább egy önkéntes formát javasol, a meglévő polgári védelmi mechanizmusokat kívánja megerősíteni a hatos kompromisszum, megfelelő polgári és katonai együttműködést, illetve a két erő kölcsönös kiegészítését irányozza elő. A hetes kompromisszum hangsúlyozza az EDA, az Európai Védelmi Ügynökség szerepét abban, hogy a két kapacitást megpróbálja harmonizálni, összevonni, tehát a polgári és a katonait. A legfontosabb célkitűzéseknek megfelelően a kilences kompromisszum is rendkívül fontos, hiszen a módosító, azokat a módosító javaslatokat erősíte meg, amelyek a védelmi ügynökség szerepére utalnak. A 11-es kompromisszum pedig a döntéshozatali autonómiára utal az EU-NATO együttműködés keretében. Azt hiszem, hogy elméletben megállapodtunk abban, hogy a parlament részéről fontos, hogy koherens legyen ez a jelentés, ne pedig absztrakt politikai témákat vázoljunk, meg kell határozni a polgári katonai együttműködés új formáját. Tehát három részre alapul az együttműködés megerősítésére a két terület között. Ez az első, és azt hiszem, hogy itt operatív és struktúrális szintén, szinten sikeresek voltunk. Aztán a személyzet kérdését, az oktatás, a képzés kérdését vázolja a második pillér a harmadik pedig a kutatás, a technológia, a gyors reagálás, a multinacionális együttműködés területeit irányozza elő. Azt hiszem, hogy kettős a megközelítésünk, és azokat a módosító javaslatokat, amelyek ellenezték azt a gondolatot, hogy ilyen struktúrára szükség van, ezeket nem tudtuk elfogadni, és azt hiszem, hogy ez adja meg az alapját a jövőbeli megbeszéléseknek is. Köszönöm. Grazie, la parola alla collega. Köszönöm. Lőzén képviselő következik, aki a GUE részéről árnyék jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr. Már tegnap, illetve a szeptemberi albizottsági eszmecserében kifejeztem frakcióm gondolatait, illetve megfelelő módosítókat is beterjesztettem ez irányban, ehelyt ezeket csak megerősítem. Frakcióm nevében vehemensen felszólalok az ellen, hogy összekeverjük a polgári és katonai intézkedéseket. Ezt nagyon ellenezzük. Külön kell választani a katonai és a polgári elemet, ez nem lehetetlen. Ettől eltekintve pedig alapvető módon lányzsát törünk a polgári és békés Európai Uniós politika mellett. A katonai polgári együttműködésre vonatkozó kapacitások csak akkor alkalmazhatóak, hogyha ezek szükségesek a segélyszervezetek részéről. Ám a segélyszervezetek úgy nyilatkoztak, hogy e, a katonai jelenlét inkább zavarja őket, mint segíteni a tevékenységüket. Csak a lakosság védelme esetén lehet ez megengedhető. Egyre inkább az a benyomásom, hogy a lakosságot a katonaságtól kell megvédeni, nem hogy a katonaság védeni meg bármitől őket. Ezen túl szerintem nem annyira arról van szó, hogy polgári missziókat, civil missziókat kell katonai elemmel kiegészíteni, hanem javítani kell, hatékonyabbá kell tenni a ö, ö, polgári védelmet, ehhez nincs szükség katonai műveletekre. Ahogy tegnap is elmondottam, egyet, szinte egyetlen gondolata sincs ennek a jelentésnek, a kapcsolatban ne volna súlyos ellenvetésünk. Ugyanakkor a benyújtott módosítók ugyanakkor némi javulást hoztak a szövegben, de ezek nem kielégítőek. Ezért frakcióm továbbra is fenntartja álláspontját, és semmiképp sem tudja támogatni vagy megszavazni ezt a jelentést ebben a formájában sem. Grazie, la parola. Köszönöm. Branner képviselő következik. Jó napot, köszönöm szépen. Tegnap már vitatkoztunk erről az anyagról, ahogy kolléganőm is mondotta. Szeretném megköszönni a, a jelentés készítőjének a munkát, illetve az új kompromisszumos módosítókat, amelyeket tegnap kaptunk meg. Különösen a négyes kompromisszumot emelném ki, amely számunkra elfogadható, jó, köszönjük, hogy elfogadta az álláspontunkat. A, a többi pont, az egyes missziók felszorol, felsorolása és azok tevékenysége, ez némi hozzáadott értéket ad a, a, az anyaghoz. Tegnap em, megemlítettük a Disaster Release, Release és Crisis Response fogalmak közötti különbséget. A Weber jelentésben is eszmét cseréltünk erről, nagyon sok átfedés van a két jelentés között, és ha pontosabban megvizsgáljuk ezeket, fontos, hogy konzisztensek legyünk, ha amit elfogadunk a Weber jelentésben, az ne különbözön az Éler jelentésben elfogadott ö, dolgoktól, különösen, hogyha párhuzamos vagy egymásban átfedésben levő aspektusokról és fogalmakról van szó, fontos, hogy ezeket összevessük Különös, hogy egy nap szavazzunk a kettőről. Szerintem fontos volna, hogy egy koherens pozíciót fogadjon el a parlament csütörtökön. A 84-es ponttal kapcsolatban már tegnap is elmondottam, hogy a kelőt európai tagállamokból érkező személyzet fontossága a missziókban, viszonylag magas szerintem a százalékos arány a külügyi szolgálatban az ezen államok által jelölt tisztviselők száma, vagy aránya. Ugye a nyílt verseny révén kell kijelölni eh, ezeket a személyeket. Általában az a helyzet, hogy az Európai Uniós missziók túl kevés, túl kisebb kis személyzettel bírnak. A, a misszióvezetők örülnek, hogyha több tisztviselő érkezik ezekbe tehát eh, e dokumentumon is felhívhatnánk a tagállamokat arra, hogy küldjenek ki megfelelő számú személyzetet. Ezt egy szóbeli módosítóval is lehet eh, alá lehet húzni, hogy felhívjuk a tagállamokat, hogy eh, a, a, a földrajzi egyensúly figyelembe vételével, ha ezt gondos, fontosnak tartják, segítsék a, ezen, ezen személyzet alkalmazását, alkalmazhatóságát. A másik dokumentum dokumentumban tegnap is említettük, felmerül egyrészt a védelmi kutatás kérdése, hogy az szerepeljen a 8-as kutatási keretprogramban, a 10-es kompromisszum elfogadható, a 131-132-es viszont nem. Ha azok átmennek, akkor, az, akkor a jelentés ellen fogunk szavazni a katasztrófa védelem tekintetében pedig nem támogatjuk azt, hogy katonai egységeket vessenek be katasztrófa védelem esetén. A Kongó legjobb példa arra, nőket erőszakoltak meg, gyermekeket ért abúzus. Tehát folyamatosan kell felhívjuk arra a figyelmet, hogy hatékonyabb védelmet lehet a polgárvédelem révén elérni, a groupok bevetése Ö, nem helyén való, az erre vonatkozó pontokat le fogjuk szavazni. Köszönöm. La parola relatore Ombra. Megkapja másik árnyék jelentős tevő is a szót, Mavro Nikolász úr. Ευχαριστώ κύριε Θα ήθελα με τη σειρά μου Köszönöm szépen. Szeretnék egyrészt arra utalni, hogy ez a politikai stratégiai együttműködés, illetve a polgári és katonai kapacitások fejlesztése rendkívül, font, rendkívül fontosságú téma. Ugyanakkor ezt be kell ágyazni azokba az erőfeszítésekbe, azoknak szélesebb összefüggésébe, amely globális és objektív alkalmazását teszi lehetővé ezeknek az erőknek. Megfelelő döntéseket kell hoznunk tehát, hogy a polgári és katonai kapacitások kiépítése és közös alkalmazhatósága megvalósuljon. Számunkra kielégítő a szöveg, és arra is szeretnék utalni, hogy ez olyan, olyan anyagnak tekintjük, amely a frakciók számára szerintünk elfogadható, nekünk mindenképpen az, és a különféle álláspontokat is megfelelő mértékben tükrözteti, figyelembe veszi. A szocialisták is igen sok módosítót visszavontak, a kidolgozott kompromisszumos módosítóknak betudhatóan. Fontosnak tartom elmondani azt is, hogy ebben a szövegben különbséget tesz a szerző a katonai és a polgári kapacitások és alkalmazások között. Ezáltal lehetőséget teremt ezek együttműködésének meghatározására is, és az a kiterjesztésére is. utalak ugyanakkor arra is, hogy lehet tovább kiépíteni a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat, hogy azok további feladatokat tudjanak ellátni. És a külügyi szolgálat is, valamint a, a külpolitika keretrendszere is megfelelően, ezeket is megfelelően taglalja a szöveg. Megoldásokat is kínál a NATO és az EU közötti együttműködésre, valamint az EU és más intézmények közötti együttműködésre. Szerintem tehát a szöveg kielégítő, és a, vannak módosítók, amelyek fenntartunk, de ezek száma csökkenthető a honlapi szabazáson. Tehát egy, egy megfelelő szöveget el tudunk fogadni, és ez szerintünk jelentős hozzájárulás a megoldáshoz. Ele parola. Árlákkié a szó. Árlákki. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két megjegyzést tennék. Igazából nem ismerem a jelentés előtörténetét. Elolvastam a szöveget, illetve elolvastam egy-két kompromisszumos módosító javaslatot is, és remélem, hogy a módosítók javítják majd a jelentést, abban az értelemben, hogy kicsit érthetőbbé teszik azt. Felfoghatóvá teszik, illetve pontosabbá is. Azért, mert végigolvastam ezt a szöveget, és igazából nem értettem, hogy mi is pontosan a polgári katonai kapacitás, illetve együttműködés. Némileg ismerem ezt a témát. A gondot az jelenti, hogy nincsenek adatok, a struktúrát nem definiálja a szöveg, nincs költségvetési keret, nem tudjuk, hogy mennyibe kerül egy ilyen struktúra felállítása, hány emberről beszélünk pontosan, illetve a többi entitással kapcsolatban sem látok tisztán. Ugye olvastam itt a NATO-ra vonatkozó utalást, illetve, hogy nem szeretnék bővíteni a polgári erőket. Elméletben ez érthető, illetve találtam utalást az EU-ENSZ együttműködésre is, de ez igen homályos. Igazából nem fogalmazódik meg az, hogy az európai polgári katonai kapacitásnak mi a feladata a békefenntartó, az ENSZ békefenntartó feladatai fényében. Szeretném tehát, ha valaki elmagyarázná, hogy miről is van szó, pontosan mit fogunk tenni. Remélem, hogy a módosító javaslatok konkrétabbá teszik a szöveget, és azt is nagyon remélem, hogy az alapelv, amivel egyébként egyetértek, egy kicsit konkrétabban megfogalmazódik majd a szövegben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Neki úr. Kelem, Kelem úr kapja meg a szót. Um, I think it's... Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, az egyik legkomolyabb kihívás előttünk, hogy hogyan tudjuk kombinálni a katonai és polgári műveleteket, képviselőtársam kiváló választ, átfogó választ, nyílt választ talált ennek mikéntjére. Úgyhogy engem kielégít a kompromisszumok többsége, ami továbbra is fennmaradt, hogy hogyan lehet kérdésként, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni ezt együttműködést, hogyan lehet jobban koordinálni. Fontos, hogy elkerüljük az, át, a, a, az átfedéseket, különösen az új stratégiai NATO koncepcióval a polgárvédelmi kapacitások tekintetében. A 47-es módosítóra szeretném felhívni a figyelmet, amely felhív arra, hogy tartsuk be az EU szerződés azon cikkeit, amelyek a kölcsönös nyújtása és szolidaritása vonatkoznak. Ezen túl pedig rámutat az intézményközi együttműködés fontosságára az új külügyi szolgálatot is beleértve, illetve a többi EU intézményt. Ez különösen érvényes a korai válaszadásra, arra, hogy ezek a kombinált csapatok, segélytímek hogyan tudnak helyszínre érkezni az első, a, a balesetet, vagy vészhelyzetet követő első órákban. Egészében véve tehát elégedett vagyok ezzel az anyaggal, és élelképviselőtársamnak a sok szerencsét kívánok annak sikeréhez. Il qualche conclusione da trarre? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván-e végkövetkeztetéseket tenni. Először is szeretném megköszönni az együttműködést. Azt hiszem, a parlament feladata most az, hogy e struktúrák kialakításának folyamatát létrehozzuk megformáljuk ezeket a struktúrákat, és egy közös saját álláspontot hozzunk létre az EP részéről, amely követhető. Az általános bírálat, amely alapvetően kizárná a katonai elemeket, csak a rombolás és a háború erőiként jelöli meg, hát ez szerintem nem elfogadható ez alapvető bírálat. Két dolog fontos a battle groupok, a harccsoportok nem a katasztrófa védelemre jöttek létre, hanem abból indultunk ki, hogy ezek a battle groupok akár adaptálhatók legyenek egy olyan helyzetben, amikor egy polgári misszió megváltozik, és ilyenkor a feladatrendszerük az volna, hogy egy polgári misszió, vagy egy polgárvédelmi misszió keretében, amennyiben katonai védelemre van szükség annak végrehajtásához, abba integrálhatók legyenek. Ezt világosan kell tehát látnunk, hogy mi a battlegroupok vagy harccsoportok szerepe. Aztán az ENSZ és az EU együttműködésről is sok kérdés szó, szó esett. Ha preambulumot elolvassák, és látják, hogy tíz éve új és új célokat fogalmaz meg minden külügyminiszteri találkozó. Erről épp elég szó esik. Három nagy misszió, tízezer emberrel három év óta működik, azonban az elmúlt tíz év alatt nagyon kevés szó esett arról, hogy ezeket a célokat hogyan akarjuk elérni. Ezért kell az Európai Parlament világosát tegye, hogy itt nagy űrtátong, a kiválóan leírt, formalizált célok, illetve a műveleti valóság között. És ezért kell kiépítenünk azokat a struktúrákat, amelyek nem politikai nyilatkozatokat tesznek, hanem arról szólnak, mire van szükség, és azt hívják alá, hogy ezeket a struktúrákat kell létrehozni annak érdekében, hogy a megelőtt célokat végre is tudjuk, ha el is tudjuk érni. Tehát ezért fontos az, hogy gyakorlati dolgokkal foglalkozzon, lényegre törő legyen a szöveg, és, és egy új elemet, új minőséget vigyen ebbe a vitába, és ezekre a struktúrákra, végrehajtási szerkezetekre koncentrálódjék az. Köszönöm szépen, és akkor most következik a szerbiai Európai Uniós integrációs folyamat témája állásfoglalásnak a szövegét nézzük itt meg, és azt hiszem, hogy ez időszerű, hiszen az elmúlt hónapokat nagyon fontos jel, nagyon fontos események jellemeznek az Európai Unió és, a, és Szerbia kapcsolatában, például a társulási megállapodás ratifikációja, ezzel kapcsolatban állásfoglalás is született, amelyet az ENSZ közgyűlése elfogadott, és a belgrádi ö, melegfelvonulás ö, témája is előkerült, illetve a csatlakozási kérelem. Fontos tehát megnézni a fejleményeket ebben a témában, és először meg is adom a szót Kacsin kollégának, aki jelentéstevő, mutassa be. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlöm a tanács azon határozatát, mely hétfőn felkérte az Európai Bizottságot, hogy alkosson véleményt a szerb ö, csatlakozási kérelem ügyében. Nagyon pozitív üzenet ez, Belgrádnak címezve az EU részéről, és új fejezetet nyit a szerb integráció folyamatában a Belgrád világosan a bizottság elé tárhatja, hogy mit ért el eddig, és milyen kihívásokkal kell még szembenézzen Belgrád. Óvatos optimizmusra ad ez okot Belgrád számára, ugyanakkor el is gondolkozhatnak, milyen konkrét döntésekre van szükség. A Szerbia tárgyában születendő állásfoglalás e pozitív trendeket kell, hogy támogassa az igazi partneri viszony szellemében ugyanakkor rámutat a még álló kérdésekre, amelyeket meg kell oldani. Először is hadd szóljak röviden a Koszovó vezetéről és az ICTY büntetőbíróságról. Az ezzel való együttműködés az egyik legfontosabb előfeltétel Szerbia számára az EU-val való együttműködésben. Még mindig vannak elítéltek szabadlában, például Radko Mladic, Eltérnek a vélemények arról, hogy nyomást kell gyakorolni Belgrádra ennek kapcsán. Szerintem a tanács jól járt el, amikor a bizottság elé továbbította a szerb csatlakozási kérelmet. Ugyanakkor teljesen világosá kell tennünk a szerb hatóságok előtt, hogy nem lesz előrelépés az európai integráció folyamatában, ha csak ez a fejezet le nem záródik egyszerűs mindenkorra. Azaz a bizottság nem fog pozitív véleményt adni a, addig, eddig, a, mindaddig a csatlakozási kérelemre. A társulási és együttműködési szerződés is az állásfoglalás után kerül mérlegelésre. 2010. júniusban indult ez a folyamat, ám nem záródik le, ha, amíg a szerb együttműködés hágával nem hoz gyümölcsöket. Amíg Nadics és Hadics nem kerül elő, és nem kerül átadásra hágának, más szóval. Az, hogy keményen fogalmaz a határozat, az követi a tanács két nappal ezelőtti álláspontjának szellemét. Koszovó ügyében a Hágával együttműködés, ez a, ezen kívül ez a másik ügy, ami, ami, ami Belgrádra árnyékot vett, nevezetesen a szomszédos államokkal való együttműködés. Némileg nehéz úgymond a szerb együttműködés a szomszédokkal, amennyi javulás állt be. A szerb parlament például Sörnyicvál kapcsolatban határozott fogadott el. Ugyanakkor Koszovó függetlenségének kinyitkozásának el nem ismerése a szerb szempontból az egyik legnagyobb akadály a jó kapcsolatok és a térség stabilitása szempontjából. Üdvözöljük Belgrád készségét arra, hogy hajlandó párbeszédet folytatni Pristinával, várjuk ennek eredményeit. Mindkét fél kötelezettséget kell vállaljon a párbeszéd és annak sikere mellett az állásfoglás felhív arra, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, megfelelő készséggel, kötelezettségvállalással, kompromisszumkészséggel mind a két fél részéről európai jövőjük szempontjából. Aztán szól a szöveg más fontos kérdésekről is, a bíróságok reformnak szükségességéről, a jogállamiságot meg kell erősíteni Szerbiában. Bár üdvözöljük a megkezdett reformokat, a bíróságok jelenleg folyó reformja továbbra is súlyos hibákat mutat fel. Ezeket az Európai Bizottság szakértő többször rámutattak erre. Az a 850 bíró, bíró aki kijelölésre került a választások óta, csak a fele kapott írásbeli panaszára választ a hatóságok részéről. És a ügyek, a bíróságok hatalmas hátra, hátralékben vannak, a reformok eredményeit tehát újra kell vizsgálni. Hadd szóljak most a korrupció harcról. Ez a kérdés kapcsolódik a jogállamiság megerősítéséhez az országban. A korrupció ellenes ügynökség a, a többi kormány részéről is teljes támogatást kell, hogy kapjon. És nagyon sok ígéret született a kárpótlásokról, nem sok minden történt Szerbiában. A tulajdonjogokat meg kell erősíteni, garantálni kell, ez pedig anélkül nem megy, hogy a kárpótlást nem zárják le. A sajtószabadság tekintetében a board, Reports Without Borders felmérése szerint 20 lépéssel hátralépett Szerbia a sajtószabadság területén a 69-ről 85. helyre. Újságírók beszámoltak negatív feleményekről, például gyilkossági kísérletekről is. Ezek nem mindegyikkel zárult le a bíróság előtt. Az Európai Parlament képviselőjeként arra is rá kell mutatnom, hogy az belgrádi hatóságok elhallgattatnak ö, újságírókat, illetve nem kaptam választ szóbeli és írásbeli kérdésemre. Ez sajnálatos, és, és, nem fel, és teljesen felesleges akadály, a partnerek közötti kommunikációt elé akadályt gördít. Reméljük, hogy Belgrád orvosolja ezeket a problémákat. Hadd zárjam azzal, hogy Szerbia történelmi útra, utat kezdett meg az Európai Unió jövőbeli tagsága irányában. A lehető világ, világosabban kell fogalmaznunk, megadva erős támogatásunkat a szerb erőfeszítésekhez, ugyanakkor hangsúlyoznunk kell minden még nyitváló kihívást, amelyet szembe kell nézni a szervezetés. Pontosan ez az értelme ennek az állásfoglásnak. Köszönöm tímem, a tím csapat, csapatom tagjainak és a titkárságnak, hogy segítettek megírni ezt a anyagot, és köszönet illeti a szerb EU integrációs iroda vezetőjét, Milica Brilovicsot, aki nagyban segítette a munkánkat. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket, hogy megvithatassuk. Ezeket köszönöm. Grazie. Eh, gli interventi dei relatori ombra, il primo... Nem szépen. Árnyék jelentéstevő következnek. Söfrin úr. Uh, thank you, President. Uh... Köszönöm szépen, uh, elnök úr, itt vagyok. Először is nagy hálával tartozom Kacsin úrnak, nagyon jó a jelentés, uh, nagyon alapos, és a legfontosabb kérdéseket mindet lefedi. Valóban Szerbia Európa felé lépett, elmozdulás történt, és ezt üdvözöljük, és azt hiszem, igazságos azt mondani, hogy egy lassú folyamatról van szó, nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Nagyon fontos, hogy a szerb hatóságok, illetve a szerb társadalom is megértse, hogy ez időt vesz majd igénybe be fog következni azonban. Egyetértek, hogy a teljes körű együttműködés az ict a Koszovó elfogadása felé való elmozdulás alapvető feltétele a csatlakozásnak, de önmagában ezek a tényezők nem elegendőek. Vannak még nyitott kérdések, és ezek benne is vannak Kacsin úr jelentésében mielőtt még Szerbia megfelelne a kopenhágai kritériumoknak, tehát vannak még nyitott területek. Van egy ellentmondásos terület, illetve egy nehéz terület, ez pedig a titkos szolgálat szerepe. Van egy, egy rejtett állam Szerbiában, és azt hiszem, hogy ezzel szembe kell nézni, és meg kell vizsgálni ezt a kérdést, mielőtt elismerjük Szerbiát, mint teljesen jól működő demokratikus országot. Hiszen a titkos szolgálat hatással van a politikai döntésekre is. Aztán a korrupció. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés, ezzel is foglalkozni kell. Ennek hosszú a története, már a kommunista időszakban is jelen volt némileg, aztán pedig rosszabbodott a helyzet. A 90-es évek bolykotját követően, világ bolykotját követően tovább súlyosbodott a korrupció. Nagyon nehéz ezt felszámolni, de nem lehetetlen. Ugyanez a helyzet a maffiával, a bírók függetlenségének kérdésében, ez is ugye benne van a jelentésben, és kiegészíteném ezt azzal, hogy a hatalmat, a hatalmi területeket jobban szét kell választani, mint jelenleg. Ami az intézményes kérdéseket illeti, Elég nehéz probléma ez a volt kommunista országokban. A jogállamiság egyik alapvető területéről van szó, hiszen az intézményes terület továbbra is gyenge, és sokan a személyes kapcsolatokra építenek az állammal való kapcsolaték során, és nem pedig a hivatalos eljárást, a hivatalos utat követik. Ezt is orvosolni kell, és addig, amíg ez az orvoslás nem történik meg, nem beszélhetünk funkcionális működő demokráciáról fontos az, hogy a, a hatalmat ne, a hatalom ne koncentrálódjon. Egyetértek azzal is, hogy a vajdaság több kulturális valóságát el kell ismerni, ez is fontos előfeltétele annak, hogy Szerbiát való, valóban demokratikus országként ismerjük el. Ami a szország, ország, szomszédos országokkal való kapcsolatot illeti, szerintem ez a múlta való szembenézést is jelenti, nem csak az elmúlt húsz esztendőre gondolok, a közelmúltra, hanem tulajdonképpen a kommunista időszak óta eltelt időszakra gondolok, hiszen a 44-45-ös időszak eléggé terhelt, és részben nézett csak ezzel szemben a szerb társadalom, azonban nagyon jól tudják, hogy bizony kellemetlen történelem áll mögöttük, és addig, amíg ezzel szemben nem néznek, addig nem lehet önazonosságukat elismerni. Ami pedig a vízumrendszert, a liberalizált vízumrendszert illeti, szerintem ez egy fontos lépés a megfelelő irányba, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha ez veszélybe kerülne bármilyen módon. És végül Ismét szeretnék köszönetet mondani Kacsin úrnak, nagyon jó jelentést készített, és köszönöm szépen az együttműködést mindenkinek. Grazie, la parola alla collega Coppa. Köszönöm Koppa asszony a szó, aki um, a jelentést ebből a szocialisták részéről. Nos, hát én is szeretnék gratulálni Kacsin úrnak. Nagyon jó ez az átfogó jelentés Szerbiáról, és ahogyan ön is tudja, elnök úr, ez az állásfoglalási indítvány nagyon is időszerű, hiszen ma az általános és külügyi tanács fog állást foglalni Szerbia kérdésében. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy nagyon sok területen felsoroljuk a problémákat, és azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a szerb kormány tesz annak érdekében, hogy az európai zálja az országot. A szocialista és demokraták frakciója teljes mértékben támogatja egyébként ezeket az erőfeszítéseket. Tudjuk persze, hogy Szerbia csomópontban helyezkedik el, és nem lényegtelen az, hogy milyen irányba indul el Szerbia, hiszen ez nem csak Szerbia stabilitását, hanem a teljes régió stabilitását is meghatározza majd. Az EU-ra szüksége van Szerbiának, és nem hiszem, hogy az Európai Unió komolyan gondolja, hogy Szerbiára nincs szüksége. Teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, valóban a szerb nép és a szerb kormány kezében van most a lehetőség, hogy a kihívásokkal megküzdjenek. Világos az is, hogy 2010-ben Szerbia egészen máshogy néz ki, mint 2000-ben nézett ki. Most egy valós kormány, egy demokratikus kormány vezeti, és, és európai perspektíva van előtte, és a jó irányba halad. Szerbia praktikusan is megmutatta azt, hogy elkötelezett európai útján. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a szerb parlament Szerebenyicáról hogyan nyilatkozott, és november 22 2009-ben, valamint a Koszovóval folytatott tárgyalások egy európai közvetítés alatt megindultak. Szerbia, Koszovó és és a hágai bíróság között találja magát félúton. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy a Koszovóval kapcsolatos fejlemények nagyon fontosak a e Szerbia európai perspektívája szempontjából is. Úgyhogy ebben az értelemben nagyon nagy lépés volt a kompromisszum, az ENSZ által kialkudott mm, kompromisszum Szerbia és Koszovó között. Koszovóról nem sok szó esik az, állásfoglalásban. Én mindig is támogattam frakciómmal együtt a párbeszédet a felek között, mert ez egyenrangúan fontos Szerbia és Koszovó számára. Természetesen Pristinában más a politikai helyzet, de mégiscsak úgy gondolom, hogy a négyes bekezdésbe be kell tennünk azt is, hogy mit is várunk el ettől a párbeszédtől, Hogy egy lépésről lépésre való megközelítést várunk, amely a párbeszédet lehetővé teszi, amely technikai szintről aztán egyre nehezebb kérdések felé fog haladni. Fontos, hogy referenciát építsünk be a szerb Szerbiával kapcsolatban arra vonatkozólag, hogy hogyan is képzeljük el a jövőbe vezető lépéseket. A régióban csak a politikai stabilitás, az egymás mellett való békés élet képzelhető el, a háborús bűnök megbüntetése és természetesen a megbékélés. Ilyen szempontból teljes mértékben együttműködésre számítunk, és az utolsó a háborús bűnösök bujkáló háborús bűnösök megtalálását várjuk el. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Szerbia nem teljes mértékben működik egyet. Tehát itt értelmezési kérdések is vannak az ICTY részéről. De az együttműködésre való bizonyítékok mit is jelentenek pontosan? Ténylegesen a háborús bűnösök elfogását, vagy sem? Minden esetre az biztos, hogy, és ez a konklúziókban szerepel is, a általános ügyek tanácsának végkövetkeztetéseiben, hogy ez egy teljes együttműködésnek minősül-e vagy sem. Nos, hát végül is a, ebben a bekezdésben fontos az is, hogy utaljunk arra, hogy egy stratégiára van szükség a bujkáló háborús bűnösök lokalizációjának tekintetében. Fontos tehát ez a stratégia, ez lenne az első lépés, de az is lehet, hogy inkább a nyomozási módszerekre kellene a hangsúlyt helyeznünk. Világosá kell tennünk az is, ez ugye a 49-es bekezdésre vonatkozik a korábbi jelentésből, és Szerbiának az együttműködési kapacitásait növelnie kell, multidisziplinális megközelítéssel kell segítenie a háborús bűnösök elfogását. Ugye Mladic 3000 oldalas naplóját megtalálták, amely nagyon jó bizonyítékokkal szolgált arra, hogy milyen tevékenységet is folytatott ő a háború időszaka alatt. A regionális együttműködés rendkívül fontos a Balkán félszigeten, és azt hiszem, hogy egy referenciát kellene beépítenünk azzal kapcsolatban, hogy Szerbiának konstruktív szerepet kell játszania a régió életében. A hármas bekezdésben a vízaliberalizációval kapcsolatban Máström biztosnak kellene felhívnunk a figyelmét arra, hogy nagy problémákat kockáztatunk ezen a területen, és ugyanakkor ugyanebben a bekezdésben fontos lenne az emberek közötti kapcsolatok előmozdítására való utalás, és főként az egyetemi kutatók közötti csereprogramok megvalósítása. A 11-es bekezdést tovább kellene fejleszteni azzal, hogy a szervezet bűnözés elleni harcra utalunk, és főként a drogkereskedelemre. A tízes bekezdés a rendőrségi meg reformokat illeti illetve Bosznia-Hercegovina és más szomszédos országokkal való együttműködés nagyon magas szimbolikus értékű lenne. Ugye születtek már ilyen megállapodások regionális együttműködésről 18 európai országgal. De ne felejtsük el azt, hogy 2007 óta van már Szerbiában ombudsman intézmény is, tehát a demokrácia, demokrácia szempontjából ez rendkívül előremutató és pozitív jelnek tekinthető. Utolsó pontként szeretnék a decentralizációs projektekről beszélni Szerbiában. Itt a 14-es bekezdésre utalok. Ez egy nagyon nagy kihívás az ország előtt, és nem szabad úgy gondolnunk, hogy csak a vajdaság esetében kellene ezt értékelnünk. Itt egy kiegyensúlyozottabb megoldásra van szükség, és végül szeretnék Kacsin úrnak gratulálni a jelentéséhez, és egy javaslatom is lenne. A Szerbiával kapcsolatos országjelentés november 8-án teszi közzé az Európai Bizottság. Nos, hát nem tudom, hogy esetleg ki lehetne -e terjeszteni a módosítási határ, módosítások beterjesztésének határidejét november 10-ére, hogy ezt a jelentést figyelembe véve tudjunk módosításokat megfogalmazni. Köszönöm. Elnök. Igen, sokan kívánnak hozzászólni ehhez a témához. Nos, hát ahhoz, hogy mindenki hozzá tudjon szólni, úgy gondolom, hogy le kell csökkentenem, három percben maximálom a felszólalási időt ugyanis még két másik napi rendi pontunk is van, és 12.30-ig le kell zárnunk az ülést. Úgyhogy. Következik Brandner képviselő, akitől azt kérem, hogy három percben mondja el mondani valóját. Sorry, thank you. Um... Köszönöm szépen. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó ez az állásfoglás tervezet, és megfelelő egyensúlyt sikerült kialakítani. Egy-két gondolatot szeretnék felvetni, majd kollégám kiegészíti. Ezeket nem szeretném megismételni azt, ami elhangzott a Hágai Bíróság témájában, de fontos ezt az ügyet hangsúlyozni. Véleményünk szerint rendkívül fontos az, hogy Koszovóval konstruktív párbeszédet folytassunk, megfelelő lépéseket kell tenni a megfelelő irányba, ugyanakkor a szerb paralel struktúrák lebontására is szükség van Koszovóban, itt konkrét lépéseket kell tenni. Fontos a nyitás, de meg kell nézni, hogy ez hogyan valósul meg majd a terepen. Amikor Koszovóról beszélünk, nem szabad elfeledkezni a bosnyák államról, Boszniáról, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is konkrétan kell fogalmaznunk. Aztán természetesen vannak olyan kérdések, amelyek több országot is érintenek a csatlakozási listán, például a bíróság reformja, ezen a területen változtatásokat szeretnénk látni, e változásokat, és ahogyan említettem, a minap üdvözöljük a nemi, nemek közötti egy esélyegyenlőségre vonatkozó törvényt, amelyet elfogadott a szerb parlament, és gyors megvalósítását is üdvözöljük. Átadnám a szót a kollégámnak, Maria Lisszának. Köszönöm. La parola al... Köszönöm. Kukán képviselő következik, aki a dél-kelet-európai delegáció elnöke. Chairman, uh, I think we have a good text in front. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon jó szöveg van előttünk, minden releváns kérdést érint. Tíz évvel a Mirosavics uh, korszak után Szerbia nagyon fontos lépéseket tett az európai integráció útján. Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy nagyon jó előrelépést tett az elmúlt években a, a stabilizációs és társulási megállapodás, illetve a vízum könnyítés két példa erre. Nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós integráció a szerpolitikai napirendben prioritás maradjon, és ezt az orientációt az Európai Parlamentnek is támogatnia kell. Nagyon pozitív fejlemény, hogy a külügyi tanács arra kérte a bizottságot, hogy készítsen vélemény Szerbia témájában. Ez azt hiszem, hogy pozitív jelzés Szerbia felé, de pozitív jelzés az egész régió számára is, és ezt hangsúlyozni kell. A külügyi tanács következtetései megemlítik a konstruktív megközelítést a Koszovóval való kapcsolatok során, illetve a Hágai Bírósága való teljes mértékű együttműködést, amely nagyon fontos, feltétel, alapvető és nélkülözhetetlen feltétel, feltétele annak, hogy a szerb csatlakozás kérdésében előrelépés történjen. Az Európai Parlamentnek mindenképpen hangsúlyoznia kell ezt a két kérdést az állásfoglalásban. Egy pár héttel ezelőtt a délkelet-európai delegáció ellátogatott Belgrádba, és a jelenlegi szerbiai helyzet kérdéseit tárgyaltuk. Azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket is fontolóra kellene venni a jelentésben. Az egyik ilyen a regionális együttműködés, ez nagyon fontos, hiszen rámutat arra, hogy hatékonyan együtt tud munkadni egy ország szomszédaival, akár multilaterális, akár kétoldalú kapcsolatok terén általánosságban. Szerbiát üdvözölhetjük ebben a kérdésben. Vannak azonban még nyitott kérdések a regionális szervezetek Koszovóval való együttműködésének terén. Aztán a másik kérdés a szomszédokkal való jó kapcsolat, amely előfeltétel előfeltétele a további Európai Uniós integrációnak. Két területet szeretnék megemlíteni, amelyek aggodalomra adnak okot. A menekültek, a Szerbiából érkező menekültek száma növekszik, amely nem csak a vízumkönnyítési rendszert bonyolíthatja, hanem akadályt gördít az albániai és bosznia-hercegovinai folyamatok útjába is. Aztán a szélsőségesség, az extrém és radikális csoportok is problémát okoznak Szerbiában. Ez nem új jelenség, nem tegnap került ez elő, hanem már nagyon régóta politikai célokat szolgálnak ezek a csoportok. El kell mondanunk, fel kell hívnunk a figyelmét a szerb hatóságoknak, hogy ennek gátat kell vetni, és utolsóként megjegyezném, hogy köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Danjan. Most Danjan képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is gratulálok a jelentéshez Kacsin úrnak, hiszen ez egy nagyon is jó és kiegyensúlyozott jelentés. Azt hiszem, hogy Szerbia óriási sikereket ért el a jelenlegi kormány vezetésével az európai úton, ezt természetesen üdvözölnünk kell megfelelő mértékben, és ugyanakkor a jelentés rámutat arra is, hogy még mi az, amit kell tennie ennek az országnak. Egyébként nem csak Szerbiának, hanem az egész Nyugat-Balkára vonatkozólag nagyon érdekes megállapításokat olvashatunk. És az is nagyon fontos, hogy nehogy a, liber, a vízum liberalizáció, valamint a Szerbia-Európai Unió közös nyilatkozat Koszovó kapcsán szintén nagy sikernek számít. Nem szabad hagyni, hogy ezután Szerbia egy kicsit hátradőljön a székbe, hanem igenis is tovább kell dolgoznia. A szerb kormány elkötelezettségét üdvözölnünk kell, de nem szabad, hogy ők mostantól kezdve hátradőjenek és ölbetett kézzel üljenek. Tehát ezekre a gondolatokra felhívnám a figyelmet. Aztán egy fontos kérdés, és erre utalás is történt, a nem, Hágai Nemzetközi Bíróság és az együttműködéssel kapcsolatos kérdések. Azt hiszem, hogy teljes mértékben össze lehet egyeztetni azt, hogy Milosevic rezsimet már tíz éve nincs itt, és ugyanakkor elfogadhatatlan az, hogy Mladic még mindig szabad lábon sütkérezzen. És ugyanakkor meg kell mutatnunk azt is, hogy érzékenyen odafigyelünk a szerb lépésekre. 2004 és 2008 között a korábbi kormány nem sokat tett ezen a területen, de ugyanakkor a háborús bűnökért felelős főügyész munkáját üdvözölnünk kell, mert ő valóban nagyon sokat tett. A jelenlegi szerb kormány nem csak, hogy fontos lépéseket te- kell, hogy tegyen, hanem pedagógiai munkát is folytatnia kell, mert Mádics úr igazából egyfajta szimbólum is, tehát a szerb társadalomnak van szüksége arra, hogy szembenézzen ezzel a jelenséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pávler úr. Rad bi izrazil svoje strinjanje. Köszönöm, elnök úr. Én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyetértek Kacsin úr állásfoglalás tervezetével. Ez a szöveg rámutat arra, hogy Szerbiának milyen teendői vannak még az Európai Unió csatlakozásig, és hol tart most. A tanács hétfői döntése pozitív abban az értelemben is, abban a szempontból is, hogyha Szerbia megválaszolja azt a kérdőívet, amelyet a bizottság küldött ki, az lehetővé teszi a szerb kormány számára is, hogy szembenézzen ezekkel a dilemmákkal. Új szakasz nyílt Szerbia számára, különösen az ENSZ határozat fényével. Tadics úr intelligens diplomáciai tevékenysége lehetővé tette, hogy ezek az előlépések megszülessenek. Dicsérnünk kell a szerb képviselet vezetőjének tevékenységét is. Ugyanakkor nem szabad kifogásokat megengednünk a választások tekintetében is, és nem szabad megengednünk, hogy Szerbia és Koszovó, Koszovó még egy tíz évet, még tíz évet elvesztegesen viszonyrendszerük normalizálása kapcsán. Most kell lépnünk, és most kell lépniük a feleknek. Még egy gondolat, a legjobb az volna, a Koszovó és Szerbia a lehetőleg hamarabb rendezni kettőjük viszonyát. Ez normalizálná az életet nem csak Koszovóban, hanem Szerbiában is, és a koszovói szerb kisebbség élet lehetőségeit is javítaná. Ugyanakkor Szerbiának van egy sötét arca is, az utcai erőszak, jól mutatta ezt október 10-én is, láthattuk a meleg felvonulás során, meg a genovai labdarúgó mérkőzés kapcsán is. Az er- erőszakos cselekmények elkövetői politikai hátszéllel és politikai üzeneteket megfogalmazva törnek, zúznak. Ez söt, egyik sötét hagyatéka a Milosevic rendszernek. Rá kell mutatnunk azokra a politikai erőkre, amelyek támogatják ezt a fajta erőszakot, és ki kell tiltanunk őket a politikai szintéről. Egy demokratikus országnak ezt meg kell tennie. Az is sajnálatos, amit a szerb egyház tesz ebben az összefüggésben. Ezek azok a dilemmák, amelyeknek, amelyekkel a modern Szerbiának szembe kell nézni, és reméljük, hogy Szerbia meg tud szabadulni ettől a szörnyű múltól és örökségtől. Grazie. Allora, il collega Akkor most Hopkins képviselő következik, és aztán Mónis képviselő. Long by repeating what everyone else. Nem szeretnék föntartani mindenkit azzal, hogy ismételgetem az elhangzottakat az unalomig. A négyes és az ötös bekezdésre szeretném fölhívni a figyelmet. Nagyon fontosnak tartjuk a hágai bírósággal kapcsolatos feltételt, és a Koszovó kérdésében is előrelépésre van szükség. Üdvözlöm és gratulálok kollégánknak a jelentéshez, különösen gratulálok Söflin úrnak a remek összefoglalójáért. A korrupciót és a titkosszolgáltat is megemlítette. Ezekkel a kis kiegészítésekkel, módosításokkal, tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy minél gyorsabban el kell fogadnunk ezt a jelentést. Köszönöm. Grazie. Én is köszönöm. Múnyész képviselő következik, és aztán Péter leképviselő. képviselő. Señor presidente, creo que se trata de un proyecto muy equilibrado que recoge los Köszönöm szépen, ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, amely a reformfolyamatra utal, és a stabilitási megállapodás ratifikációjára, vízumkönnyítésre vagy vízummentességre utal, valamint az Európai Parlament Szebrenyicával kapcsolatos állásfoglalása is megjelenik benne. Aztán itt van a Gay Pride ügy, és a romák elleni diszkrimináció ügye. Tehát ez egy nagyon jó jelentéstervezet szerintem. Az Európai Unió különböző tagállamai másként állnak hozzá Koszovó függetlenségéhez, de ez támogatta Szerbia egyoldalú hozzáállását valamint az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat megszületését. Úgy tűnik, ez az egyoldalú nyilatkozat, tehát valószínűleg ennek is folyamodványa volt azokat a pozitív fejleményeket kell üdvözölnünk, amelyek az EU-hoz vezető útra vezették Szerbiát. Péter leképviselő. Signora Cornelison. Aztán Cornelison. Szédnik. Jaz čestitam kollégukat színú za zelo dobro poročilo. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni Kacsin úrnak. Remek a jelentés, nagyon pontos, konkrét, realisztikus, odafigyelt mindenre, amelyet az előrelépés bizonyítékaként tekinthetünk. A jelentéstevő minden legfontosabb elemre rámutatott, amelyek a jövőbeli integrációs folyamat, Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat alapját képezik. Szerbia tagjelölt ország, és mint más tagjelölt ország, neki is saját érdeke, hogy a lehető legjobban teljesítsen, és előmozdítsa az integrációs folyamatot. Ehhez megvan a politikai akarat és a potenciál is. Egyetértek mindazokkal, akik a jó szomszédi kapcsolatokat hangsúlyozták, és még egyszer köszöntel tartozom a jelentéstevőnek. Köszönöm. Prego, kollega Cornelison. Cornelison képviselő. Um, én... Köszönöm. Kiegészítve azt, amit Brafner úr az imént elmondott, két pontot szeretnék magam kiemelni. Először is, hogy örülök. Annak mikéntjével, ahogy belefoglalta a meleg felvonulást a jelentésébe, én ott voltam, felvonultam Belgrád utcáin, és nagyon világos volt, hogy a rendőrség első számú feladata az volt, hogy megvédjék a felvonulókat, és ezt jól ben, sikeresek voltak, senki sem sérült meg, rendőrség tehát betöltette feladatát. Nagyon nehéz volt külön választani a felvonulást és az erőszakos cselekmények elkövetőit. Rendkívül fontos volt számomra, és mondom önök számára is, hogy biztonságosan tudták megszervezni ezt a felvonulást, ugyanakkor a zavargások arra is rámutattak, hogy bizony van tennivalója a szerb hatóságoknak, hogy leküzdje ezeket a csoportokat. A másik a hágai bíróság ügye, az ICTY ügye, amelyet szintén megfelelően kidomborít a jelentés. A múlt hétfői tanácsi határozat is felhív az együttműködésre, és helyesen teszi ezt, mert hogy a régiós stabilitási szempontjából fontos, hogy elfogják a még szabadlámból levő elítélteket, vagy vádlottakat. Azon kívül, hogy a tanács a teljes együttműködést előfeltételként jelölte meg, ezen túl azt is megjelöli a tanács határozottak, hogy az EU megad minden segítséget Szerbiának, amire szükség van. Én arra hívnék fel, hogy aktívabban kínáljuk fel ezt a segítséget. Amikor Belgrádban voltam, meg a, meg a holland parlamentben is, szó esett arról is, hogy egy Hunt Fund jöjjön létre, amely szakértelmet, eszközöket biztosít hogy a hágai bíróság határozatának végrehajtása jobban megvalósuljon, az segítse. Bramers azt pedig meghívtuk az Európai Parlamentbe, hogy felszólaljon. Azt is elmondhatná ehely, ebben az alkalomban, hogy ő hogyan gondolkozik e kérdésről, és arról, hogyan tudna az Európai Unió segíteni Szerbiát, amik szabadlámon levő vádlottak keresésében. Halálak. Jó, hát akkor mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, és Mirelnek, előtte el szerettem volna mondani, hogy a jelentéstevővel összhangban úgy döntöttük, hogy november 11-ére módosítjuk a módosítások beterjesztésének határidejét 12 óra, tehát november 11. Mirel úr, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Kácsin úr jelentését, nagyon jó javaslattal van dolgunk. Természetesen nagyon örülünk a múlt hétfői tanácsi végkövetkeztetéseknek. Füle biztos is rámutatott arra, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény, nem csak a Szerbiával folytatott kapcsolatok szempontjából, hanem a régió egész stabilitása és egész részéről. Az ICTY. Füle úr úgy gondolja, hogy itt egy ellentmondás van, vagy egy... úgyhogy ezt még valahogy tisztázni kell. De ugyanakkor a végkövetkeztetések nem mondják ki, hogy a teljes mértékben való együttműködés ugyanazt jelentené, mint hogy elfogják a két érintett szemét. De akkor is szükség lenne a teljes mértékű együttműködése, ha elfognák ezeket a személyeket, ugyanis át kellene adni a megfelelő dokumentációt, és így tovább. Tehát igazából a teljes mértéki, mértékben való együttműködés nem annyira az eredményekre, mint inkább az eszközökre terjed ki. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy Kacsin úr azt javasolja, hogy itt egy politikai döntés szülessen, született is, a szügyészek, illetve a bírák kinevezésével kapcsolatban, a probléma az megint csak inkább az átláthatósággal kapcsolatos, ugyanis nem eléggé átjárható, és ahogyan, politika, és ahogyan Kacsin úr is rámutatott, politikai szintre kellene azt emelni. Ezen kívül a 12-es cikkben a mandátumok kapcsán vagy a Bianco mandátumok kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem demokratikus, de, és, és ez a gondolat nem kellőképpen jelenik meg hangsúlyosan az anyagban. A négyes cikkben a regionális együttműködésről esik szó, és itt is van egy fontos gondolat, amit kiemelnék. Szerbia ugyanis blokkolja a Koszovóból érte, érkező importot. A nem ö, hajlandó elfogadni a vám ö, bélyegzőket, pedig ezek megfelelnek minden ö, előírásnak, úgyhogy szerintem erre a gondolatra ki kellene terjedni a négyes cikkben. Ugyanis a CEFTA ö, megállapodásnak ez része. A romákkal kapcsolatban a 18-as cikkben olvashatunk. Itt azt szeretném elmondani, hogy biztos lenne az, hogy az összes roma személy rendelkezzen a személyazonosító dokumentumokkal. Sajnos ez eddig nem volt így. A 24-es, a kiadatási megállapodás úgy gondolom, hogy a Horvátországgal kötött kiadatási megállapodás nem terjed ki a háborús bűnösökre. Ugye ez a megállapodás ez még nem is zárult le, de minden esetre nem vonatkozik a háborús bűnösökre. És, hogy időt spóroljunk, azt javaslom, hogy néhány megjegyzésünket majd személyesen fogjuk elmondani Kacsin úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kacsin úrnak adom meg a szót amennyiben kívánja lezárni ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat, javaslatokat, figyelmeztetéseket, illetve a módosító javaslatok bejelentését. Ezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogó állásfoglalás szülessen Szerbia témájában. Először is Söflin úrnak szeretnék reagálni. A titkos szolgálatot említette meg, illetve ennek növekedő szerepét. Nem ez a véleményem. Szerintem egyre zsugorodik a titkos szolgálat, azonban vannak még feladatok. A külügyminiszter, az elnök részt vett egy ezzel kapcsolatos nyilvános napon, de sajnos Mladics úrat nem sikerült előkeríteni. Karadics úr megjelent, elfogták, és a titkos szolgálat tisztában volt a fejleményekkel. Tehát a Belgrádból érkező üzenet nem túlságosan pozitív, egyrészt, a titkos szolgálat szerepe csökken, ugyanakkor vannak üzenetek, amelyek terjednek, és azt hiszem, hogy erre oda kell figyelnie Szerbiának. Hiszen Vukcsevés háborús ügyész, háborús bűnökkel foglalkozó ügyész rámutatott arra, hogy ez a személy volt a felelős azért, hogy az elmúlt években Mladicsot nem sikerült elkapni. 2006-ot említettük, aztán 2008-at. Ami pedig Koppa kolléga megjegyzéseit illeti, nos igen, lesznek módosító javaslatok, ebben a témában, és a határidőt ki lehet nyújtani egy nappal. November 8-án áll rendelkezésre majd a jelentés, és egy vagy két napunk lesz a határidőig. Fontos azonban, hogy a ratifikációs folyamat előre haladjon, és itt szóbeli módosító javaslatokat fogok javasolni, mielőtt a plenárisra kerül a kérdés, hiszen történnek dolgok, vannak fejlemények, és minden előrelépést, előrelépésre rá kell mutatni. Brandnál asszony megjegyzéseire is szeretnék reagálni. A paralel struktúrák lebontását említette, Szerbiáért vagyok felelős, nem pedig Koszovóért vagy Bosznia-Hercegovináért, de hogyha ön úgy gondolja, hogy ez helyes lépés lenne, akkor adjon be módosító javaslatot ebben a témában. Az jelentéstevőkkel ezt majd megvitatjuk, és hogyha sikerül egy kompromisszumos módosító javaslat szövegében megállapodni, anélkül, hogy politikailag ez károsítaná az álláspontunkat, illetve a célkitűzéseinket, akkor ezt megtesszük, hiszen nekünk az a fontos, hogy Szerbiának üzenetet adjunk, és ez, a, ez az üzenet eh, ékes szólóan legyen megfogalmazva. Kukan Danzsánul, illetve jó magam, mindhárman ö, próbáltunk üzenetet közvetíteni a küldetésünk során ö, Szerbiának, és reméljük, hogy ez pozitív ö, meghallgattatásra talál majd. Először is szeretném hangsúlyozni, az ombudsmanról semmit nem mondtam, nem szóltam erről. Ez egy nagyon fontos intézmény, és szívesen adok be módosító javaslatot erre vonatkozóan. Három irodát nyitott meg a, a, az ombudsman a Presevói völgyben, és ez rendkívül fontos lépés, a fejleményeket fölgyorsíthatja. Aztán van még valami, amelyet meg említeni, amikor Belgrádban járok, akkor mindig megpróbálom a parlamenti, a szerb parlamenti képviselőket arra ösztönözni, hogy jöjjenek el hozzánk ide, a házelnököt is erre kértem, azonban <clears throat> Buzek úrtól még nem kaptam erre vonatkozóan pozitív visszajelzést, ezért ezt a lehetőséget megragadnám. Arra kérem őt, hogy legyen pozitívabb, ebben a kérdésben, és reagáljon azonnal nem csak a parlament, illetve a házelnök, hanem a vajdasági ö, parlament, illetve más ö, intézmények ö, képviselőit is nagyon szívesen látnánk itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és várom az árnyék jelentéstevők további megjegyzéseit, illetve a módosító javaslatokat is köszönöm. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk. Költségvetési kérdésekben történő együttműködésről szóló intézményközi megállapodás. Ugye itt a Lisszaboni szerződés kapcsán az intézményközi szerződést költségvetési kérdésekben módosítani kell. Itt főként a közös külés biztonságpolitika, kérdései merülnek fel a mi szempontunkból, tehát ezen el kell gondolkozni. A régi intézményközi megállapodás összes intézkedése gyakorlatilag benne van az újban is, és csak néhány technikai jellegű módosítás került be az új megállapodás szövegébe. Mi pedig azt szeretnénk, hogyha ez azért sokkal átfogóbb jellegű a módosításokat jelentene, hiszen az Európai Parlament szerepe megnövekedik külpolitikai kérdésekben is. Múnyisz képviselőnek adom meg a szót, és kérem, hogy ismertesse a módosításokat is, illetve a kompromisszumokat, amelyekre az árnyék jelentéstevőkkel jutott. Köszönöm szépen! Ahogyan már korábban is elmondtam, a jelenlegi ö, intézményközi megállapodás 2006-os, tehát most arra van szükség, hogy a Lisszaboni szerződés újdonságaihoz igazítsuk azt. Itt főként a 36-os cikkről van szó, amely a parlamenttel való konzultálásra hívja fel a figyelmet a külpolitikai, illetve biztonságpolitikai legfontosabb kérdésekben. Az Európai Bizottság által javasolt módosítások nem politikai természetűek voltak az Európai Parlament szerepével kapcsolatban, tehát itt igazából csak technikai jellegű kiigazításokat ö, olvashattunk. Főként a külpolitika költségvetési vonatkozásai kapcsán. Az első ö, vita során módosításokat, illetve javaslatokat fogalmaztam meg, amelyek a nagyobb átláthatóságot célozzák, illetve azt, hogy az Európai Parlament megnövekedett politikai szerepét vegyék figyelembe külpolitikai, illetve biztonságpolitikai kérdések szempontjából, a költségvetési kérdésekben is. Erre azért lenne szükség, hogy a közös konzultációs ülések ne csak az évi öt kötelezőben merüljenek ki, hanem több ilyen lehetőségre is teremtsünk. Szeretnénk, hogyha mindenféle információt megkapnánk. A politikai bizottság kiterjesztett szinten kell, hogy dolgozzon, és be kell vonja munkájába az érintett jelentéstevőket is. Éppen ezért lenne fontos az, hogyha a költségvetési szempontból is ez megjelenne, és az Európai Parlament megfelelőbb tájékoztatást kapna, hogy ellenőrző költségvetéssel kapcsolatos ellenőrző szerepét teljes mértékben be tudja tölteni. Egy listát állítottunk össze azokról a politikákról, amelyeknek a költségvetésben szerepelnie kellene, és lehetőséget kell biztosítani az intézményi kereteken belül arra, hogy olyan politikákat is befolyásolni tudjunk, amelyek nem szerepelnek a jelenlegi megállapodásban. Még öt módosítást kaptam a korábbiakon felül, részben ettől a szakbizottságtól, és a jelentést, árnyékjelentéstevőkkel négy kompromisszumot tudtunk kialakítani, amely az összes kompromisszumot magába tudja foglalni. Az egyes kompromisszum az operatív költségekre vonatkozik, a kettes az olyan költségvetési sorokra, amelyek a közös külös biztonságpolitikára vonatkoznak. Aztán más módosításokat tudtunk a hármas kompromisszumba egyesíteni. Az Európai Unió biztonságpolitikai bizottsága átláthatóan kell, hogy működjön, és minimális hatékonyságot kell, hogy biztosítson. Nem arról van szó, hogy az összes parlamenti ülésre el kell jönnie, de azért mégiscsak szorosabb együttműködést kell kialakítani az érintett szakbizottságokkal. és a frakcióknak is megfelelőképpen képviseltetniük kell magukat, ugyanis gyakran nincsenek ott a jelentéstevők. Aztán van egy másik módosítás, a negyedik kompromisszum, amely az információkra vonatkozik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Külső és belső auditok a KKBP tekintetében és a missziók tekintetében. Remélem, hogy ezek a módosítások tetszenek a frakció képviselőinek is, és azoknak a képviselőknek, akik felszólaltak a múltkor. Remélem, hogy sikerült az összes módosítást beépíteni ezekbe a kompromisszumokba, ugyanis egy olyan szavazási listát szeretnénk kialakítani, ami mindenki számára jó. Gualtieri képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Marian Munyicnak ezt a véleményt. Szerintem nagyon jókor jött ez a jelentés, vagy ez a vélemény, már csak azért is, mert a Költségvetési Szakbizottság vitájához elengedhetetlenül fontos. Szeretnék néhány egymással összefüggő aspektust kiemelni. Az egyik a KKBP költségvetési módosítása. Ez egy politikai kérdés, nem csak költségvetési kérdés, és ilyen szempontból az Európai Parlament számára lehetővé teszi azt, hogy szerepe megnövekedett legyen az európai külpolitika irányításában, alakításában. Hiszen itt most döntéshozatali eljárás egy intézményközi vagy egy kormányközi szintről inkább a közösségi szintre tevődik át. Ezen kívül jó lenne kikerülni azokat a kivételes eseteket, amelyek korábban léteztek, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző szerepével kapcsolatban. Ezen kívül egy másik fontos gondolat pénzügyi rendelet elfogadásával kapcsolatban ezt az elvet kell az elsődleges jogba átültetni az Európai Unió szintjén. A tanács végül is elfogadta az álláspontunkat, a parlament álláspontját, tehát igazából már a pénzügyi tervben is ez így szerepel, vagy pénzügyi rendeletben. Ez azt jelenti, hogy külön költségvetési sorként fognak megjelenni ezek a tematikák. A jelentésben nagyon is jól szerepel az, hogy a Joint Consultation Meetingsek szerepe megnövekedik, hiszen ezek olyan találkozókká válnak, amelyek nem csak technikai kérdésekről vitáznak, hanem igazából politikai szintű vita folyik itt majd. Most ugye főként a Költségvetési Bizottság kollégái ülnek ott. Ilyen értelemben jó magam is részt veszek benne, de az AFET részéről módosítjuk ezt a felállást, mert szeretnénk, hogyha a költségvetési kérdések jobban összefonódnának politikai megfontolásokkal, tehát így az AFET képviselői is ott fognak ülni ebben a vegyes bizottságban. Elnök, köszönöm. Brandner képviselő következik. Verdi. Zöldek. Um, I would first of all... Köszönöm. Először is gratulálok a véleménytervezethez. Szerintem nagyon jó volt az együttműködés, és azt hiszem, hogy közös az álláspontunk, és ez már önmagában is fejlemény, eredmény, tehát ezért köszönettel tartozom. Nagyon fontos ez a vélemény, és nagyon fontos kérdés ez a parlament számára. Ahogyan kollégám is elmondta, politikai kérdésről van szó, amely a parlament költségvetési és politikai ellenőrzési szerepének az alapjait veti meg. Tehát fontos ez a következő évekre nézve, fontos, hogy mennyi hatalomra teszünk szert ezeken a területeken. Egy-két gondolatra szeretnék rámutatni. A kül- és külpolitika területén például, illetve a ami az átláthatóságot illeti, az ellenőrzés szerepet, a költségvetési ellenőrzési szerepet nagyon fontos az, amely el, ami elhangzott, hogy a CFTP eh, missziók esetében külön költségvetési sort kapunk, ugyanígy a külképviseletekre vonatkozóan, hiszen a missziókra vonatkozóan, hiszen így nagyobb az átláthatóság és az ellenőrző szerepünk. Remélem, hogy ez a konzultációt is előre mozdítja. Számunkra nagyon fontos az is, hogy egy éves eh, béke eh, kialakító stratégiát hozzunk létre, amely részletesen vázolná a célkitűzéseinket, illetve az ehhez tartozó pénzforrásokat, illetve így olyan eszközöket, az ehhez tartozó eszközöket össze lehetne fogni. Ez egy tematikus jelentés lenne, amely rendkívül fontos, és igazából így láthatnánk, hogy pontosan milyen lépéseket teszünk a különböző politikai területeken. Köszönöm. Köszönöm, lőzünk képviselő ezt az utolsó felszálló, aki a GUA részéről árnyék jelentéstevő. Ähm, Köszönöm szépen. Nagyon rövid lesz a hozzászólásom. A frakcióm, illetve jó magam is nagyon hálásak vagyunk önnek az intézményközi megállapodásban tett módosításokért, az ellenőrző szerep, az átláthatóság területén egyetértünk ezekkel a módosításokkal. Ugyanúgy, mint a többi frakció módosító javaslatával is egyetértünk. Ami a pénzforrások kialakítását illeti, itt eltér a véleményünk, és ezek tükröződnek az általunk benyújtott módosító javaslatokban is. Ez az eltérő vélemény. Nem gondolom, hogy a katonai intervenciók legitimebbek lennének, például a természeti katasztrófák, vagy bármilyen katasztrófa esetében. A pénzforrásokat nem szabad a katonai védelemhez csoportosítani az ilyen katasztrófák esetében, ezzel nem értünk egyet. Úgy tűnik, hogy Szalafranka képviselő is végül, de nem utolsó sorban felszólal. Köszönöm szépen. Mint ahogyan elhangzott, ez egy olyan vélemény, amely a Költségvetési Szakbizottság, amelyben ők a főilletékesek, és az Európai Parlamentnek a KKBP-hez leginkább költségvetési szempontból van hozzá szólási joga. Én azt szeretném, hogyha a meglévő formákon felül a hat éves időtartamot felül tudnánk vizsgálni, a fel nem használt hitelek tekintetében persze tudom, hogy ezek a fel nem használt hitelek a következő évre való, vagy következő pénzügyi időszakra való áttolása fontos feladat lenne, de nem tudom, hogy erről mi a véleménye az Európai Bizottságnak, hogy lehetne esetleg ezt hat évre kitolni. Nem értem, vagy nem tudom, hogy lesznek-e kritériumok, vagy sem ebben a tekintetben, hiszen ez egy bonyolult költségvetési kérdés, nagyon sok számítást kell végezni, szimulációkat, és majd azután meg kell vizsgálni azt, hogy nem okozna esetleg ezt problémát. Nagyon érdekes egyébként a jelentéstevő által felvetett javaslat, mely szerint mielőtt a költségvetési sorok működés, működőképessé válnak, a főképviselő az Európai Parlament vonatkozó állásfoglalását figyelembe kell vegye. Azt hiszem, hogy ez a hatékonyságot növelni, az Európai Parlament állásfoglalásainak hatékonyságát. A jelentéstevő kompromisszumokat javasolt. Jó lenne, hogyha ezeket részletesen el tudnánk olvasni. Köszönöm. Elnök. Esetleg vannak-e hozzászólásai jelentéstevőnek? Nincs. Úgy tűnik, hogy a bizottság viszont hozzá kíván szólni. Műnié. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság Munyiz asszony jelentését üdvözli. Az Európai Parlament közös külös és biztonságpolitikai finanszírozásával kapcsolatos jelentéséről van itt szó. Nos, hát ugye az intézményközi megállapodás, a bizottság, a parlament és a tanács közötti háromoldalú megállapodás. Több olyan módosítás is érkezett, amelyet ebben a kontextusban kell majd megvitatni, tehát mert ezek az intézményközi megállapodásra vonatkoznak, tehát három párti egyeztetésre van szükség. Az önök szakbizottságának véleménye hozzá fog járulni az új intézményközi megállapodás kidolgozásához, főként a konzultációs találkozók szervezéséhez. A főképviselő aktív szerepet kíván betölteni az új intézményközi felállásban, és ez a politikai elszámoltathatóság jegyében történik meg. A főképviselő egyébként a KKBP nagyobb büdzséjének nagyobb átláthatóságát is biztosítani kívánja, főként a nagymissziók működésének tekintetében. Tehát egyfajta új struktúrát lehetne bevezetni, és a bizottság támogatja ezt a struktúrát, mert ez koherensebb, és jobban megfelel egyébként részben a nagyobb átláthatóságnak, de más részben meg is őrzi azt a fajta rugalmaz, rugalmasságot, amelyre szükség van a KKBP-n belül. A költségvetési sorok megkettőzését így ki lehet kerülni, és ugyanakkor a nagy missziók működésére vonatkozóan nagyobb átláthatóságot biztosít. Az Európai Bizottság támogatja a módosításokat, a parlament exante konzultációja a flexibilitáshoz, tehát a rugalmassághoz szükséges. Ami a három havi jelentést illeti, ezt mi inkább támogatjuk az évi 12, tehát havi egy jelentéssel szemben, az túl soknak tűnik számunkra, és az audit jelentések pedig az intézményen belül történnek meg. És végül az administratív, operatív költségek között különbséget kell tenni a négyes kategóriában, és a működési költségvetés a másik oldala, vagy vetület ennek az éremnek. Elnök, köszönöm, esetleg hozzászólások vannak-e? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hát, köszönöm szépen mindazoknak, akik felszólaltak. Sajnálom, hogy a módosításaimat nem minden esetben támogatja a bizottság. A KKB-vel kapcsolatban, hiszen az intézményközi megállapodást hozzá kell igazítani a Lisszaboni szerződés által teremtett új jogi feladatokhoz, ami az exante informálási kötelezettségeket illeti. Nos, hát ez nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottságot kizárnánk bármiből, itt csak arról van szó, hogy a parlamentet egyfajta tájékoztatási jog illeti meg. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a kompromisszumokat kiosztani, mert könnyebb lett volna a vitát követni, hogyha mindenkin kezében már ott lennének a módosítások, amelyeket egyébként a múlt héten már Strasbourgban megfogalmaztunk. A fel nem használt alapok több éves felhasználására vonatkozólag rugalmassági eszköz kapcsán. Mind-mind megpróbáltam az intézményközi megállapodás reformját kihasználni arra, hogy ezeken a területeken előrelépés történjen. az N plusz 2-t nem kellene törölni, szerintem inkább kumulálhatóvá kellene tenni ezeket az összegeket, hogy aztán később felhasználhatóvá váljanak. Ennyit a rugalmassági eszközről. amely egyébként a pénzügyi keretbe illeszkedik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak is ezeket a megjegyzéseket. Az N plusz 2 bizottság javaslata amelyet a nem felhasznált forrásokra is kiterjesztünk. Tisztelt elnök úr! A bizottságnak, illetve a bizottságnak azt a kérdést tenném föl, hogy ugye arra kérték fel a bizottságot, mondják meg, melyik, bizottság, melyik módosítót nem fogadnák el, és ők azt mondták, hogy az egyes ilyen. A kérdésem pedig a következő. A költségvetési technikai szempontból nem jelent nehézséget az előirányzatok elfogadása a jelenlegi mechanizmusokkal, de a bizottság nem adott választ a kérdésemre. Elmondta, hogy mely módosítókat nem fogadja, akkor azt gondolom, hogy az egyest elfogadná. Akkor visszadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen. Nem értettem, hogy az egyes módosításról lenne itt szó, amelyről most itt nem nyilatkoztunk, mert igazából a DG Budget és Lewandowski úr lennének a felelőseinek a témának, ugyanis ők a rugalmassági eszközzel foglalkoznak. Nos, a két éve való elhasznál, elhalasztás olyan mobilizálható összeget jelentene, amelyet válság esetén könnyen fel lehetne használni. A rugalmassági eszköznek, ugyanakkor azért a mobilizáció bizonyos feltételeinek meg kell felelnie, ugyanis ezzel az a 200 millió három év alatt, hát akár 600 milliót is eredményezhetne, és az oszthatatlan rész nagyobb rugalmasságot biztosítana a büdzsén belül, bizonyos területek finanszírozásának. A négyes fejezetben szereplő összegek az összes többi fejezetben szereplő programokban is felhasználhatóvá válnának. De igazából nem szeretnék ebben most belemenni, mert ez kollégáim asztala, a bizottság nevében semmiképpen se szeretnék erről a módosításról állást foglalni. Inkább a bizottság, a tanács és a parlament trialógusára bíznám ezt a tárgyalást. Viszont szeretnék visszatérni az exante informálás tájékoztatás kérdésére. Ugye én kizárólag a büdzsére vonatkoztattam ezt, nem a parlamenttel való egyeztetésre, tehát itt kizárólag a pénzügyi rendeletre vonatkozólag hogy átcsoportosításokat végezhessen a, parla, a bizottság az egyes fejezeteken belül. De a legfontosabb oka ennek az politikai természetű, hiszen néha nagyon gyorsan kell olyan helyzetekre reagálnunk, főként a kifizetésekkel kapcsolatban, amelyek igen sürgősek vagy válsághelyzetnek minősülnek. Éppen ezért az Európai Bizottság szeretné a rugalmasságot fenntartani. Köszönöm, és visszadom a szót. Jó, akkor következik az utolsó napi rendi pontunk. EU gyors reagálási képességek kialakítása. Vélemény előadója Renáta Weber. 24 módosítás érkezett ehhez arról szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy noha az elnökök értekezlete, vagy a szakbizottsági elnökök értekezlete úgy gondolta, hogy az időben az eljárási szabályzat 50-es cikkének megfelelően nem ö, nyílt lehetőség arra, hogy kikérjék a véleményünket, de mégis az AFET írt egy, egy levelet Léne úrnak, amelyben azt mondjuk ki, hogy a jelenlegi felelősségi körök felosztása nem ö, írja elő azt, hogy ö, hogyan is kívánják elosztani a, a feladatokat. Mielőtt Weber asszonynak megadnám a szót, azt szeretném még elmondani, hogy ö, október 28-án csütörtökön lesz szavazás erről. Weber asszony a szó. Thank you also. Köszönöm, elnök úr és köszönöm, hogy tájékoztatott azon eszmecsere eredményéről, amelynek tárgya az együttműködés volt az AFET, a DEVE és DEVE szakbizottságok között, és azt is világos látnunk, hogy bármi történik most itt, ez, ez semmi hatás <laughs> sem nincs a bizottság nyilatkozatára. Nos, a vélemény, amelyet a devének be kell gyújtanunk, a fejlesztés szakbizottságnak be kell nyújtanunk, nagyrészt egybeesik azokkal a gondolatokkal, amelyeket az első eszmecsere során megbeszéltünk. Annyit szeretnék azonban elmondani, hogy az az jelentés tervezet, amely a, abban a szakbizottságban elkészült, nos annak számunkra fontos aspektus, egyik aspektusa az, hogy azt szeretnék, hogyha egy konkrét biztos foglalkozna a gyors válaszadással, krízis helyzetekben, anélkül, hogy megemlíteni a szöveg, hogy ki volna pontosan ez a biztos. Úgyhogy szerintem az volna zárójelben, vagy idézőjelben, ami feladatunk, tehát az AFET feladata, hogy világossá tegyük teljességgel azt, hogy ez nem más, mint az Európai Unió külügyekért felelős főképviselője, és e tekintetben üdvözlöm azt a módosítót, melyet Danzsan úr terjesztett be, és amely felhatalmazást adna a fő megbízottnak, hogy válság esetén gyors reagálású válaszadásra, válság esetén ilyen válaszadásra utasítást adjon, vagy ezt indítványozza. Az én frakcióm e módosító mellett fog szavazni, és a többieket is erre kérem. A másik kényes kérdés a vélemény kapcsán a polgárvédelmi erők és a katonai erők közös alkalmazásának ügye. Én a magam részéről igyekeztem a valóság talaján maradni, és annak is megfelelni, ami már az Európai Unió és a nemzetközi közösség gyakorlatában érvényesül. Világosan leszögeztem tehát hogy a katonai kapacitásokhoz való hozzáférés, hozzányúlás csak a legutolsó eszköz lehet. De hát a legutolsó eszköz sokszor a legelső rendelkezésre álló eszköz, ez a valóság. Ám legyünk őszinték egymással. Itt az oszlói irányzatásokról is szó esik, a katonai és polgári védelmi erők alkalmazása a katasztrófavédelem gyakorlatában ezt az iránymutatást az EU és az ENSZ szintjén is jóvá hagytuk, és az Európai Unió az humanitárius segélyel kapcsolatos konszenzusa keretében is elfogadta. Tehát nagyon világos szabályok érvényesülnek arról már most is, hogyan lehet használni fegyveres erőket, katonai erőket ilyen műveletek során. Úgyhogy azokat a módosítókat, amelyek nagyon sokan benyújtottak, mondjuk így a baloldal részéről nem tartom elfogadhatónak, ez itt ideológiai síkra vinni a vitát. Én azt ö, szeretném újra és újra elmondani, hogy realisták kell legyünk, a lehető legjobb, gyors reagálást kell. De nem azt jelenti, hogy beküldjük a hadsereget egy válságövezetbe, hanem hogy élünk azon az infrastruktúrális és kommunikációs távközlési kapacitásokkal, amelyekkel a hadsereg bír adott helyzetben, vagy a fegyveres erők bírnak ebben a szellemben reagáltam tehát a módosítókra, és itt be is fejezném. Köszönöm. Köszönöm, Danzsal úr. Köszönöm szépen. Renáta Webernek gratulálok. Nagyon jó munkát végzett véleményében. Nagyon realista képet fest a helyzetről, és arról, hogy eh, hogyan is eh, kell eljárnunk Ugye itt van az oszlói folyamat is, tehát ezt is figyelembe veszi a vélemény. Nagyon sajnálom, hogy mindig ideológiai természetű aggodalmak lépnek fel, és ezek aláássák erőfeszítéseinket. Ahogyan Weber asszony is elmondta, Természetes, hogy a katonák bevetése mindig utolsó pillanatban történik meg, ez az utolsó lehetőség, de ugyanakkor katasztrófa esetében ők az elsők, akiket oda lehet vezényelni, és ilyen szempontból fontos a közlekedés, a szállításba való befektetés. Az Európai Unió sajnos légiközlekedés területén nagyon is függ a katonai segítségnyújtástól. Tehát szerintem nagyon jó a jelentés, és teljes mértékben egyetértek rá, te Weberrel. Köszönöm. Pászkú al- alelnök kapja meg a szót. Um, I, I also, you know, want to congratulate. Köszönöm szépen. Én is gratulálok a jelentéstevőnek, és ezen kívül támogatni kívánom Danzsán úr véleményét, illetve a jelentéstevő véleményét is, akik fölhívták a figyelmet arra, hogy elkerülhetetlen az, hogy a katonai eszközökhöz folyamodjunk, a katonai forrásokhoz ilyen helyzetekben. Ennek az oka az, az, hogy léteznek ezek az eszközök, a helyszínen vannak, és hogyha nem használják őket másra, akkor rendelkezésünkre állnak. Azonban integrálni kell a polgári, illetve katonai kapacitásokat, és a katonai lehetőséget, mint mencsvárat kell kezelnünk. De természetesen oda kell figyelni arra is, hogy ne legyenek átfedések, tehát ne alkalmazzunk egy polgári erőt olyan területen, amelyre már létezik katonai, pusztán az egyenruhá miatt. Vannak olyanok, akik tartanak attól, hogy az egyenruhások így nagyobb mértékben beleszólhatnak az országok belügyeibe. De hát vannak más mechanizmusok, amelyek pontosan ennek az ellenőrzését szolgálják. Köszönöm. Brandner e Lösing. Brandner. Thank you. Um, thank you for the... Köszönöm. Köszönöm szavaztam. Köszönöm a munkát, három gondolatot szeretnék aláhúzni. Az egyik, hogy a, a válaszadás polgári jellegű kell legyen. Ahogy Dönzsön úr is elmondta, a hadsereg alkalmazása csak az utolsó mencsvár utolsó eszköz lehet. Ez fontos látnunk. Ugyanakkor a válságkezelés és a katasztrófa válaszadás, meg a konfliktus között alatt húznék. Ezek sokszor együtt fordulnak elő, de nem feltétlenül. Szóbeli módosítót is benyújtanék a 22-es pontra vonatkozóan, a következőképp hangzik a halálhúzzuk, a katasztrofa válasz az EU részéről, etc. <laughs> Ez volna tehát. Tehát, hogy katasztrófa válasz, disaster response volna a megfelelő fogalom a 22-es pontban tehát hogy itt a katasztrofa adott válaszadásról van szó. Ezt szeretném explicit formában kimondani, mert hogy itt nem általános polgárvédelemről esik szó, hanem katasztrófa válaszról. Aztán az intézményi háttért illetően folyik a vita hogy a külügyi szolgálatnak mi a szerepe, Estonnak mi a szerepe, a bizottságnak mi a szerepe, Gyorzsavának mi a szerepe. Szerintem a humanitárius segélynyújtás végrehajtása a bizottság hatáskörében kell maradjon. Ugyanakkor garantálnunk kell a, kül, a külszolgálattal való koordinációt, mert ha az nincs, akkor rosszabb lenne a helyzet, mint korábban volt, vagy mint amilyen most. Úgyhogy szóbeli módosítót terjesztenek be a hármas módosítóhoz. Következőképp hangzik, itt is a katasztrofa válasz és a válság között kell különbséget tenni. A végrehajtása az EU katasztrofa válaszadási döntéseknek, különösen a polgárvédelem és humanitárius segély tekintetében az európai biztos hatáskörébe kell essen. Miközben biztosítjuk a polgári krízismechanizmusokkal való kapcsolattartást a külügyi szolgálat kebelén belül. Ez egy kompromisszum, aközött, amit Dazsan asszony, úr meg Lőzing asszony terjeszt be. Nem vagy-vagy itt, hanem a kettő között lehet egy mechanizmus találni, mely biztosítja, hogy a humanitárius segély semleges kezekben marad, és ez fontos a, a segély hatékonysága. A harmadik gondolat, amit felvetnék, vagy aláhúznék, az ENSZ általános koordinációs szerepe. Szerintem nem szabad elvennünk az ENSZ vezető szerepét, magunkhoz ragadnunk azt, úgy, hogy azt kell megfogalmaznunk, hogy EU szinten hozzájárulunk az ENSZ erőfeszítéséhez, és az ENSZ továbbra is a legfőbb ernyőszervezet. A bizottság javaslata, amelyet tegnap Gyorzseva asszony terjesztett be, erre vonatkozóan a frakciónk november 10-én meghallgatás szervez, ahol a vörös nem, nem a Vörös Kereszt, hanem más humanitárius segélyszervezektől hívunk meg német oldalról, francia oldalról előadókat, mert itt nagyon különböznek a vélemények. Önöket is meghívom erre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Weber asszony szavait. Az első megbeszélési körben már említettük, hogy frakcióm ezt az állásfoglás jelen formájában nem tudja támogatni, nem tudja megszavazni. Frakció módosítóit elutasították, és ez, így aztán nem is tudjuk mi sem változtatni álláspontunkat. Volt elég alkalmunk, alkalmuk meghallgatni, a frakcióm bírálatát meghallgatni a polgári és katonai védelmi eszközök összekeverésével kapcsolatban. A krízis a válságkezelésben, illetve a katasztrófa esetében a hadsereg alkalmazása szerintem nem ö, támogatható, még költséghatékonysági szempontok alapján sem, mert ha a katasztrófa való válaszadásra nincs megfelelő infrastruktúra, az a politikai akarat hiányából adódik, mert nincs elég költségvetési forrás, intézkedés arra, hogy megfelelően felszereljék a polgári katasztrofavédelmi erőket a válaszadásra. Itt a politikai akaraton múlik az, hogy nem elég támogatást kap. Kevés ö, helikopter, kevés hajót, kevés ö, eszközt kap a polgári védelem, ezért hegyezik ki a segítségnyújtást a fegyveres erőkre. Hát ilyen a világ, amelyben élünk, de azonban ez nem természeti adottság, hanem így jött létre, így hoztuk mi emberek létre ezeket a struktúrákat. Tehát ezért nem szabad megengedni az EU-n belül is kívül sem a fegyveres erők alkalmazását, hanem sokkal inkább az a feladat, hogy a polgári, védelmet úgy szereljük fel olyan forrásokkal, eszközökkel lássuk el, amelyek feladataihoz méltó, és amely révén egyedül tudja ellátni ezt a feladatot. Vorrei aggiungere un'osservazione personale. Személyes megjegyzést fűznék ehhez, mert van tapasztalatom ezen a területen. Egyetértek Danzsan és Pascu képviselők által elmondottakkal, racionalizálni kell a költségeket, főként a mostani pénzügyi válságos időszakban, hiszen itt a nemzetközi közösségnek épp úgy, mint a tagállamoknak megszólító intézkedésekre van szüksége. Azután azért ne felejtsük el, hogy a katonai eszközök sokszor sokkal jobban felszereltek, mint a polgári védelmiek. És hát ez egy teljesen semleges eszköz, amelyet fel lehet használni az adott szituációban. És utolsó pontként engem nem háborítana fel az, hogyha nem csak katonai eszközöket, hanem adott esetben katonákat, magukat is felhasználnánk a katasztrófa védelemben, mert nagyon hatékonyá teszi a segítségnyújtást, ugyanis szükséges az, hogy a rendvédelmi erők biztosítsák a rend fennállását, valamint azt, hogy a humanitárius segítségnyújtók tudják végezni a munkájukat. Tehát én nem látok semmi felháborító és szörnyű dolgot a katonák jelenlétében ebből a szempontból. La Commissione ha un parere? Bizottság? Yes, thank you very much. The Commission would like... Köszönöm szépen. A bizottság is köszönettel tartozik azért a figyelemért, amelyel megtisztelték ezt a fontos kérdést. Ahogyan elhangzott, a bizottság tegnap egy közleményt adott be, amelyben javaslatokat tesz az Európai Unió katasztrófára való reagálási kapacitását illetően, és tegnap azt a javaslatot tettük, hogy Georgieva biztos asszony, aki felelős ezért a témáért. A közleményben jó pár javaslatot olvashatnak, ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak, mint az eredeti jelentés, és vízhangra találnak a szakbizottság munkájában is. Ami az itt elhangzott módosítójavaslatokat illeti, két aggodalmunk, két aggályunk van ezekkel kapcsolatban. Egyrészt a szerződés egyensúlyba teszi a bizottság, illetve a főképviselő szerepkörét. Itt különösen a kettes javaslatra utalok, amely véleményünk szerint kicsit túlságosan messze mutat, és nem tükrözi helyesen azt az egyensúlyt, amelyet a szerződés előirányoz. A 196-os, illetve a 214-es cikkeje az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek eléggé egyértelműen fogalmaz, és meghatározza, hogy az Európai Unió mely két eszközre támog, támaszkodhat, és hogy ezek az eszközök a bizottság kompetenciájához tartoznak. Ez alapján dolgoztunk mi is, ezek alapján, a cikkelyek alapján. A közleményünkben olvashatják többek között azt a javaslatot, amely egy sürgősségi reagálási csoport létrehozását irányozza elő a megfelelő főigazgatóságon belül, és ezek lesznek majd a fókuszpontok a bizottságon belül a katasztrófa, katasztrófára való reagálás területén. A közleményünkben azt javasoljuk, hogy ennek a fókuszpontnak együtt kell működnie a külügyi szolgálattal, és szoros együttműködésre van szükség a bizottság, illetve a külügyi szolgálat között ezekben a témákban. A polgárvédelem, illetve a humanitárius segítségnyújtás a bizottsághoz tartozik, és ezt a tényt tükrözni kell a véleményben is. Úgy érzem, hogy a terminológia is okot adhat a zavarra, talán egyértelműben kell fogalmazni, hogy a véleményben a katasztrófára való reagálásra utalunk, vagy pedig a válságkezelésre, mert itt nagyon fontos különbséget tenni a két fogalom között. Katasztrófákra reagálunk, akkor, amikor humanitárius segítségnyújtást adunk, de bizonyos területeken itt a válságkezelési eszközöket is ki kell használni. Ezek azonban konkrét esetek, az alapvető reagálás, ugye az áradások, a földrengések, a természetes, természeti katasztrófák esetében a humanitárius segítségnyújtás, illetve a polgárvédelem. A kettes módosító kapcsán lehet, hogy jobb lenne a válságkezelésre utalni, nem pedig a katasztrófára való reagálásra. Ami pedig a task force kialakítását illeti, Természetesen, hogyha ez a katasztrófa, katasztrófára való reagálást illeti, akkor közös feladatról van szó. Ami a katonai eszközöket illeti, ezen a területen is fontos egyértelműen fogalmazni, elismerjük azt, hogy a katonai eszközök nagyon fontos, hasznos szerepet tölthetnek be a katasztrófára való reagálásban, és ezt a közleményünkben is megfogalmaztuk. A katonai eszközök nagyon értékes támogatást jelenthetnek, kiegészíthetik a polgári fellépést a legnagyobb vészhelyzetek esetében, akár a szállítás, a közlekedés, a logisztika területén, vagy konkrét eszközök rendelkezésre bocsátásának területén. Nagyon sok esetben a katonai segítségnyújtás kiegészíti az erőfeszítéseinket. Azonban ezen a területen egyértelműek a szabályok, alapvetően ez utolsó mencsvár, és ez a, egyértelműen, ezt egyértelműen kimondják az európai intézmények is. Ez az utolsó lehetőség, olyan, amelyhez esetleg folyamodni kell méghozzá egy korai szakaszban, vagy akár a reagálás kezdeti szakaszában is, hiszen már akkor tudjuk, hogy olyan súlyos katasztrófáról vagy sürgősségi helyzetről van szó, hogy szükség lesz a katonai eszközökre. De elvileg alapvetően utolsó mencsvárként kell kezelni a katonai eszközöket. A közleményünk elismeri, hogy a katonai eszközök fontos szerepet játhatnak, ezen kívül további javaslatot adunk majd be a külügyi szolgálat, illetve a bizottság együttműködését, illetően a katonai eszközök felhasználására vonatkozóan. Tehát közlemény születik majd ebben a témában. Két konkrétumot szeretnek még megemlíteni. Kérem, jusson konklúzióra. I ask you to conclude. Yes. The time is close. Okay, very quickly. Uh, Nagyon röviden tehát. A hetes módosító kapcsán a battle groupokra utalunk, a harccsoportokra, és nem ezekre van szükség akkor, amikor katasztrófákra reagálunk, tehát nem gondoljuk, hogy ez lenne a helyes eszköz. Tehát itt változtat, változtatásra van szükség, és végül a 13-as módosító a polgárvédelemre utal, mint utolsó lehetőségre. Nos, ez nem szerepel az európai konszenzusban, és az a javaslatunk, hogy a három intézmény által meg, kialakított megfogalmazást tartsuk meg. Ezek tehát a megjegyzésem. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Rövid bezárását kérem a jelentéstevőtől. Uh, what? Rövidre fogom. Jobb lett volna, hogyha a bizottság nyilatkozata az eszmecsere előtt jön ki. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, ahol nem más a feladatunk, mint hogy a a szakbizottság felé jelzéssel éljünk, hogy mit szeretnénk látni a szövegbe, és aztán majd, amikor ők megvitatják abban a szakbizottságban a, a jelentést, akkor meghívnak bennünket, és újra lehet inteni ezt a vitát. Jelen pillanatban azonban nincs más feladatunk, mint hogy jelezzük álláspontunkat a deve fele, felé. Amit pedig a zöld frakcióban dolgozó képviselőtársaim mondtak, ezek benne vannak a fejlesztési jelentésben. Világosá teszi jelentés, hogy a természeti katasztrófák és ember okozta katasztrófák esetére szorítkozik, tehát ez. Köszönöm. Flash jellegű megjegyzés Danzsan úrtól. Én a módosításaimra szeretnék utalni, krízismenedzsment és természeti katasztrófák. De mi is áll ezen szavak mögött? A válságkezelés és a természeti katasztrófa különböző dolgok. A kettes módosításomban arra utalok, hogy a haiti jellegű nagy katasztrofák esetében az összes eszközt mozgósítani kell. Itt akkor lehet beszélni a jobb koordinációról, jobb együttműködésről, de én azt inkább azt szeretném, hogy hatékonyabbak és gyorsabbak legyünk ezekben az esetekben. És ilyen szempontból a főképviselőnek a hatékonyságot kell növelnie. Kettő, jogi értelemben igazuk van a harccsoportok szempontjából, de többen is elmondtuk már igen sok fórumon, hogy a mandátumukat rugalmasan kell kezelni. Elnök, teljes mértékben egyetértek önnel, köszönöm viszontlátásra. Voterá domani su questo punto.